Bonjour à tous. Jó napot kívánok. Morning. Dear colleagues, we're getting started. Kedves kollégák, kezdjük ismét. És azzal kell kezdenem, hogy emlékeztetem önöket, hogy nagyon-nagyon sűrű napunk lesz ma. A ma délelőtti munkánk során lesz elektronikus szavazás is, 10 óra 15-kor, ha jól emlékszem. Úgyhogy emlékeztetném önöket, hogy a szavazó kártyájukat ne felejtsék el hozni. Hogyha nincs itt, akkor küldjenek érte valakit, hogy tudjanak elektronikusan szavazni. Vivian Redding biztosasszony fog a 2012-es munkaprogramról és az ezt követő időszak munkaprogramjáról beszámolni. 11-től 12.30-ig. Ezután koordinátori ülést tartunk, majd rövid szünet következik, és kettőkor egy nagyon fontos meghallgatás fog kezdődni. A Libes szakbizottság a magyarországi helyzetről szervez meghallgatást. Néhány politikai frakció, az ALDE és a Zöldek is azt kérték tőlünk, hogy ezt tartsuk meg. Négy és fél órás lesz ez a meghallgatás, tehát a mai programunk tényleg nagyon zsúfolt. Azért emlékeztetem önöket erre, mert ma különösen pontosan kell végeznünk az egyes napirendi pontokkal. A napirendünk hatodik pontjával kapcsolatban a Coelho úr, a jelentéstevő azt javasolta, azt kérte, hogy a megerősítő szavazást, amit a jelentésével kapcsolatban ma kellett volna meg elvégeznünk, halasszuk el. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs kifogás, akkor ezt a módosítást elfogadom, és azt is a koordinátorok szeretnék, hogyha a 2014-2020-as igazságügyi programra Philip Klész lenne a jelentéstevő, tehát ez a koordinátorok ajánlása. Kérem, hogy ezt fogadják el. Aztán az Európai Határfigyelő Rendszer, az Euroszúr, Jan Mulder, a konzuli védelem az Unió ö, állampolgárainak Bauer Edit asszony, aztán a hamisítás elleni program Augustin Diaz de Mera úr, a jogok és állampolgársági program 2014-20 pedig Gönc Kinga asszony. Az EFD csoport azt kérte, hogy az Európai Parlament és tanácsi rendelet, amely a menekültügyre és a migrációs alapra vonatkozik, ezzel kapcsolatban változtassuk meg a jelentéstevő személyét. És itt Lorenzo Fontana urat kérik Mario Borgézio úr helyett ezt az EFD frakció kérte, hogyha nincs ez ellen kifogásuk, akkor ezt is elfogadjuk, a napi rendet is elfogadjuk, és az első ö, lényegi pont következik. A LIBE és a Nőjogi Szakbizottság együttesülésére kerítünk sort, első, első alkalommal tartunk ilyet. Szeretettel üdvözlöm a Nőjogi Szakbizottság képviselőit, különösen elnök urukat, Gustafsson urat üdvözlöm, nagy megtiszteltetés, hogy e nagyon fontos témában ismét közösen elnökölhetünk. A bűncselekmények sértetjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimum szabályokról fogunk beszélni. Két jelentéstevőnk van, Tereza Jimenez Beszeril asszony és Antonia Parvanova asszony. A háttérrel kapcsolatban néhány emlékeztető szó. Ez egy olyan jogszabálytervezet, ami az Európai Unió az Európai Bizottság 2011 májusi javaslatára szeretné a sértettek jogait megerősíteni. A két illetékes szakbizottság az 51. cikk értelmében együttműködik e téma kidolgozásában. Az 51. cikk alapján, tehát a tanácsban elfogadták tavaly azt a határozatot, ami megengedi, hogy a közös bizottsági ülés megkezdődjön idén a parlamentben ezzel a témával kapcsolatban a Dán elnökség alatt. A két előadó együttműködésével kapcsolatban szeretnék rámutatni, hogy a módosítók határidejét február 27-ére, február 27-én délre tűztük ki. A módosítókat március 21-én fogjuk megvitatni, a szavazásra március 27-én kerül sor. Most Gustafsson úr kap szót, a Nőjogi Szakbizottság elnöke, hogy megtegye hozzászólását, ezután pedig a két előadó Jiménez Beszeril asszony és Parvanova asszony fog szót kapni, hogy a jelentés tervezetet bemutassák. Ezután az Európai Bizottság és Tanács képviselői is szót kapnak. Gustafsson úr. Köszönöm szépen számomra is nagy megtiszteltetés, hogy López Aguilar úrral közösen ö, elnökölhetünk. Most svédül folytatom, ezért kérem vegyék fel a fejhallgatóikat. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy rendkívül fontos, hogy a két szakbizottság között jó legyen az együttműködés, és eddig ez teljesen kiválóan működött. A Nőjogi Szakbizottság számára nagy lehetőség, hogy hozzájárulhatunk ennek az ügynek a nemek közötti egyenlőséget érintő oldalához. Ez a javaslat a nők jogait érinti Európa szerte. Kimenez és Parvanova asszony általános irányvonalát üdvözöljük. és osztom a véleményüket, hogy a bizottság javaslata jó, de lehet még ennél is jobb és világosabb. Szerintem nagyon fontos az, hogy először is nagyon pontosan definiáljuk, hogy mit értünk azzal a szó alatt, hogy sértett. Az is nagyon fontos, hogy biztosítsuk a jogokat a fordításhoz, tolmácsoláshoz és a támogatási szolgáltatóshoz való hozzáféréshez. Hangsúlyozza a sértettek jogainak a nemeket érintő aspektusait is ez a, java, ez a tervezet, különösen a nemi alapú erőszak, illetve az otthon el, vagy partnerek által elkövetett erőszak területén hangsúlyozzák nagyon fontosan azt, hogy a sértettek védelmét különösen hang, ö, meg kell erősíteni. Gustafsson úr után most Jimenez asszony kap szót, és utána Parvanova asszony, mondja az elnök. Azt javaslom, hogy a jelentéstevők 5-5 percben szólaljanak fel, így marad egy kis idő a vitára is a képviselőknek. Talán a vitában a két perces felszólalásokra kellene szorítkozni, hogy időben elérkezzünk a szavazáshoz. Tudják bizonyára, hogy kollégák más szakbizottságokból is át fognak rohanni hozzánk szavazni, úgyhogy mindenképpen időben kezdenünk. Jiménez asszony. La ponente de, por parte de la Comisión Libre de este informe. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy e témában a LIBE szakbizottság előadója lehetek, és Parvanova asszonyal a Nőjogi Bizottságtól együttműködhetek különös, különböző jelentésekben már foglalkoztam a sértettek helyzetével, például a terrorizmus áldozatainak, terrorizmus sértetjeinek a helyzetével is foglalkoztam. Ez személyesen is érint engem, hiszen az ETA meggyilkolta a feleségemet, férjemet. Rendkívül fontos tehát, hogyha valaki egy bűncselekmény sértetjévé válik, akkor odafigyeljünk rá is, ne csak az elkövetőre. Ez a munka méltóságot fog adni nekik, ezért nagyon fontos, hogy támogassuk a javaslatot. Parvanova Szonyi jelentéstevő társa, és az összes sérteteket támogató testület együttműködésben dolgozott velünk. A sértetekkel folytatott munkámnak köszönhetően elmondhatom, hogy az ő nevükben is köszönetet mondunk az Európai Bizottságnak, hogy ezt a jogszabálytervezetet megalkották. Megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást a válság időszakban is a sértettek jogainak megerősítésére. Tudom, hogy most mindenhol csökkentik a költségvetéseket, de hogyha jó irányelvet fogadunk el, akkor csökkenteni tudjuk ezzel a költségeket, elkerüljük a kettős viktimizációt, és további rendkívül drága eljárásokat meg tudunk előzni. A sértetteknek nagyon, a sértettek látják, hogy a jogaikat nem mindig tartják tiszteletben, ezért nagyon fontos, hogy Európa szerte átlátható igazságügyi rendszert alakítsunk ki, hogyha a stokholmi programot meg akarjuk valósítani, és a szabadság, biztonság és jogérvényesülésére alapuló térséget meg akarjuk erősíteni. Nagyon fontos tehát, hogy az európai állampolgárok bízzanak a saját otthoni jogi rendszereikben, csak úgy, mint a szomszédos Európai Uniós tagállamok jogrendszereiben is. A négyes cikk az információhoz való hozzáférés, a hatos a tolmácsáshoz és fordításhoz való hozzáférés joga, valamint a hetes a sértett támogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a meghallgatáshoz és védelemhez való jog, a kihallgatás alatt a 11. cikkben ezek a legfontosabb cikkek, de még ennél is sokkal többet tehetünk a sértettek védelmére. Függetlenül az elviselt sérelemtől vagy a származásuktól, nagyon gyakran a sértettekbe sem számolnak arról, hogy mit követtek el ellenük, mert félnek, és nincs bennük bizalom a rendszer iránt. Azok, akik különösen veszélyeztetettek, még hajlamosabbak arra, hogy ne is számoljanak be arról, hogy mi történt velük. Rendkívül fontos ezért, hogy tisztelettel bánjunk velük, méltósággal, és végig védelemben részesüljenek az eljárás alatt, valamint olyan nyelven kommunikáljunk velük, amelyet ők is megfelelően tudnak használni. Úgy döntöttük, hogy szeretnénk kiterjeszteni az Európai Bizottság megközelítését. Vannak olyan sértettek, például a nemi alapú erőszak áldozatai, vagy a fogyatékossággal élők veszélyeztetett sértetnek minősülnek, de mi szeretnénk megváltoztatni ezt a megfogalmazást. A gyermekek is különösen veszélyeztetettek, ezzel egyetértünk, de mi a ö, speciális igényekkel rendelkező sértettek kifejezést szeretnénk használni. És itt nem csak az emberkereskedelem vagy a szexuális erőszak áldozataira szeretnénk gondolni ebben a csoportban, hanem a szervezetbűnözés és a terrorizmus sértetjeit is ebbe a kategóriába szeretnénk sorolni, csak úgy, mint a nemi alapú erőszak, vagy a családon belüli erőszak áldozatait. Természetesen a bűncselekmények is különböznek, és a sértettek igényei is különböznek. Egy terrorista cselekmény áldozatával kapcsolatban például elmondhatjuk azt, hogy a terrorizmus a, szoci- a, a, a társadalom pilléreit támadja meg, tehát különös, különleges megközelítésre van szükség akkor, amikor egy ilyen esemény áldozatait kezeljük tudniunk kell ezeknek a sértetteknek, hogy nem csak ők, az ő jogaik sérültek, hanem az egész társadalom jogai sérültek. Joguk van a méltóságukhoz, joguk van ahhoz, hogy emlékezzenek. Nagyon fontos az is, hogy megfelelően felmérjük azt, hogy a sértetnek milyen igényei vannak. Folyamatosan kapcsolatban kell maradni az ügyjel egy sértetnek folyamatosan nyomon kell tudnia követni, hogy hol tart az ügy, és mi történik az elkövetőkkel. Aztán a hatóságoknak is nagyon fontos, amit a 24. cikkben fejtünk ki, hogy mennyire fontos a tisztviselők képzése. Ez azért nagyon fontos, mert megfelelően kell viszonyulni a sértettekhez. Tudni kell, hogy a különböző dolgokat elszenvedett embereket máshogy kell megközelíteni. Bizonyára a módosító indítványaikkal is segíteni fognak abban, hogy egy kiegyensúlyozott, realisztikus megközelítést tudjunk alkalmazni, ami az egész európai társadalom javát fogja szolgálni. Bárkivel előfordulhat, hogy ő maga is sértetté válik. Ezért is köszönöm az Európai Bizottságnak és Tanácsnak a támogatást, Remélem, hogy a tanástól még hallunk pár szót ma délután, illetve Parvanova asszonynak is köszönöm a kiváló együttműködést. Az önök hozzászólásait is előre köszönöm. Elnök, most Parvanova asszony a kettes számú előadó kap szót. Thank you, President. Uh, I would like also to thank... Én is szeretnék köszönetet mondani az asszonynak az együttműködésért, és a LIBE és a FEM raportőrek uh, kitűnő módszert alkalmazott az együttműködés során. A két szakbizottság együttműködése alapján egy nagyon szolid álláspont alapján tárgyalhat a parlament a tanácssal. Szeretném megköszönni a szakbizottsági titkárságoknak is az együttműködést, nagyon kiváló támogatást adtak, és jelentős mértékben hozzájárultak a jelentésünk jó minőségéhez. Emellett felhasználtunk szakértői eh, támogatást, a FEM meghallgatást eh, szervezett, a tanács és a bizottság is eh, rendelkezésünkre bocsájtott szakértőket, és ez majd később is segít minket abban, hogy az első olvasatban talán könnyebben megszülessen a megállapodás. A bizottság bűncselekmények áldozatainak jogairól, támogatásáról és védelméről szóló irányelv javaslata hozzásegít minket majd ahhoz, hogy eh, szélesebb körű védelmet tudjunk biztosítani a sértetteknek az unió egész területén, és erősödjenek a jogaik. Sajnos az első jogszabálytervezet az elkövetők jogaival foglalkozott, és csak másodszorban foglalkoztunk a sértettekkel, ami mert hát politikai szempontból nem igazán kellemes, de ez ennek, a minős, ennek a jelentésnek a minőségével szeretnénk javítani ezen a helyzeten. Eh, Jiménez asszonyt és engem ugyanaz a cél vezetett. Az EU szintjén el, fogadjunk el egy egységes definíciót az áldozat eh, a sértett fogalmáról, megszervezik a megfelelő segítőszolgálatokat, eh, az ebben gyakorlatban résztvevők kapjanak képzést, tehát azok, akik közvetlen kapcsolatban vannak a sértettekkel. Ezeket a közös célokat szeretnénk elérni. Tehát először egy közös definíciót kell megalkotni a sértettekről, ami összhangban van az igényeikkel, nagyon fontosnak tartjuk az irányelben bevezetett eh, fogalmak, koncepciók pontos eh, meghatározását. Eh, nem szeretnénk külön kategóriákat létrehozni az sértettek számára, hanem a legrelevánsabb igények alapján határoznánk meg a definíciót. Kihangsúlyozok azt is, hogy a sértetek jogainak nemi dinamikájára nagyon oda kell figyelni a 31-es módosítónkban foglalkozunk ezzel, hivatkozunk olyan erőszakra, ami azért, ami a nemi identitás miatt érinti a sértettet a, aránytalanul szenvednek el sérelmeket a nők a nem identitásuk miatt. A nők egyötöde, egy negyede valamikor az életében, a felnőtt élete során elszenved fizikai eh, támadást, eh, és egy tizede a nőknek eh, erőszakos, szexuális bűncselekmény áldozatává válik valamikor élete során a közvetlen partnerek, vagy volt partnerek, vagy más családtagok nagyon gyakran az elkövetők. Ez sokszor diszkriminációt eredményez, és a sértett alapvető jogainak a megsértését a megfogalmazást egy-két helyen pontosítani szeretnénk. Itt az ismételt viktimizáció sokszor előfordul sajnos a eljárás során, és Jimenez asszony is említette ezt. Itt a veszélyeztetett áldozatok fogalmával a 61-es, 62-es, 63-as módosító foglalkozik. Szerintünk ez a veszélyeztetett szó, ez kicsit negatív konnotációval is rendelkezik. A nemi alapú erőszakkal nem feltétlenül a veszélyeztetettséggel függ össze, hanem sajátos szükségletekkel, és a fogyatékossággal élők esetében sem valószínű, hogy a veszélyeztetett áldozat megfelelő kategória lenne a számukra. Ezért a nemi alapú erőszak sértettjei számára a sajátos szükségletekkel rendelkező áldozat megfogalmazást tartanánk jónak. Azok a sértettek, akik eh, saját szükségletekkel rendelkeznek, eh, megfelelő intézkedésekkel eh, kellő védelmet kell, hogy kapjanak a büntető eljárás során, és az ilyen intézkedéseket egy megfelelő alapos eljárás keretében kell meghatározni a bűncselekmény természete, az életkor, az, hogy az ille a sértett külföldi, mindezek fontos kritériumok, amelynek az alapján kell elvégezni az értékelést. Azt, hogy milyen sajátos szükségletei vannak az áldozatnak, ennek a meghatározására a 18a cikk szolgál majd alapul. A nemek egyenlősége az emberi jogi keretek mentén kell olyan intézkedést hozni, amelyel megakadályozhatjuk a másodlagos viktimizációt. A 18b egy új cikk, ami sajátos védelmet nyújt a szexuális erőszak áldozatainak, menedékhely, orvosi segítség, orvosi leletek, jogi tanácsadás, egyebek szerepelnek itt, és a sértett jogok nemi dinamikája kapcsán javasolnánk azt, hogy a rendőrök és a segítő szolgálatok munkatársai részesüljenek megfelelő képzésben, aminek a segítségével jobban megtalálják a hangot a sértettekkel, és különösen a nemi erőszak sér vagy a családi kapcsolat ban elszenvedett sérelmek áldozataival jobban tudnak majd kommunikálni. NGO-knak, civil szervezeteknek is fontos eh, szerepe eh, van. Intézményesített, szabványosított eljárásokra van szükség a tagállamok között. A sértetek védelme és a védelem erősítése miatt szerintünk nincs szükség új struktúrákra vagy testületekre, hanem a meglévő hálózatok, ügynökségek, hatóságok kellene, hogy jobban együtt működjenek, ezzel lehetne jelentősen javítani a sértettek helyzetén adatokat kellene gyűjteni, már léteznek különböző európai szervezetek, amelyek a sértetek igényeivel foglalkoznak, van egy európai áldozat segítő, adatbázis is, ami az áldozat életkora, állampolgársága, neme alapján kategorizálja a sértetteket. Az EU tagállamoknak tudat erősítő kampányokat is kellene indítani, hogy jobban tudatosuljon ennek a problémának a jelenléte az EU-ban. Végül szeretném még aláhúzni, tisztában vagyunk azzal, hogy a javaslatunkban javasolt új intézkedések bizonyos esetekben realokációt tennének szükségessé, tehát az erőforrások realokációját a nemzeti hatóságok részéről más át kell csoportosítani bizonyos forrásokat majd a javaslataink javaslatnak eleget téve, de itt a bűncselekmények teljes költségét kiszámítva a, az egész társadalomra nézve úgy becsülhetjük meg, hogy 223 millió euró per év az ilyen bűncselekmények társadalmi költsége. Ha tehát segítünk a sértetteknek, akkor ezt a költséget lehet csökkenteni, és a sértettek jogainak erősítése, a nekik nyújtott megfelelő segítség támogatás mindenképpen költséghatékony, gazdaságos intézkedés, eh, aminek a segítségével a nemzeti igazságszolgáltatási egészségügyi rendszerek fenntartható módon működhetnek. A kollégák módosító indítványai még erőteljesebbé tehetik majd a parlament álláspontját. Köszönöm szépen Jiménez és Pavanova eh, kollégáknak. Most pedig a bizottság vagy a tanács képviselője kap szót, amennyiben ezt kívánják, de kérem, hogy tényleg röviden szóljanak, mert eh, elég hosszú azon képviselők listája, akik szeretnének hozzászólni, és eh, kevés az idő. Először a bizottság képviselője kap szót. Alten asszony, vagy Alten úr, Köszönöm szépen, a lehető legrövidebb leszek. Egy néhány konkrét módosításra szeretnék kitérni. A bizottsági megközelítést szeretném bemutatni. A javaslatok, amelyeket készítünk, azokból az igényekből, szükségletekből indultak ki, amelyek a sértetteknél jelentkeznek. Megfelelő emberhez méltó elbánás, a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és egyéb elvek az, amelyekből kiindultunk. Ez egy rendkívül erős és pozitív jelentés, ami ebben az összefüggésben készült konkrét módosításokkal. Igyekszünk az összes sértettet lefedni ebben az esetben, és egyéni alapon történő elbánásra törekszünk Különböző kategóriái vannak természetesen a sértetteknek, ezek különböző elbánást igényelnek, különböző szükségletekkel rendelkeznek. Itt egy kiegyensúlyozott megoldásra van szükség, és igyekszünk ennek eleget tenni, megfelelő egyensúlyt kell kialakítani semmiképpen sem fordulhat elő, hogy elfelejtünk, hogy háttérbe szorítunk bizonyos érteteket mások előnyére egy pin, természetesen pillanatnyilag pénzügyi válságban vagyunk. Jiménez asszony és Pavlano asszony is erre utalt. A javaslatoknak természetesen lehetnek költségvonzataik, de másrészt a összességében csökkentheti a bűnözés társadalmi költségeit is. Így alakult ki ez a végső folyamat, végső szöveg, amit készítettünk. Úgy gondoljuk, hogy ez alapján ambiciózusak voltunk, de elérhető célokat tűztünk ki. Ami mindenek előtt fontos, a sértettek területén nem el kell hárítani a rossz elvárásokat, a hamis elvárásokat végrehajtás, végrehajtható, a tagállamok szintén, szintjén végrehajtható előírásokra van szükség. Tudatában kell lennünk annak is, hogy mind, nem lehet mindent egyszerűen jogalkotással elérni ezen a területen. Tudatában kell lenni annak, hogy bizonyos megoldások konkrét gyakorlati fellépést igényelnek. Úgy gondoltuk, hogy olyan javaslatokra van szükség, amely természetesen jogalkotási szempontból tökéletes. A keret határozat problémája az egyébként, hogy nem eléggé képlékeny a szöveg, nem egészen világos időnként, hogy milyen tagállami kötelezettségek merülnek fel. Biztosak vagyunk abban, és arra törekszünk, hogy érthető szöveget alkossunk, hogy mindenki lássa, milyen kötelezettségek hárulnak rá. Természetesen a 82. cikk jogi keretei között kell maradnunk. Úgy gondolom, hogy a javaslatok és az előadás által készített módosítások is igen pozitívak, és mindenképpen kiváló alapul szolgálnak a további vitához. Köszönöm szépen a bizottságnak, most pedig a tanács képviseletében Palmer úr a Dán elnökség képviseletében két percben ki. Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy meghívtak. És meghallgatják a jelentéssel kapcsolatos beszámolómat. Egy rendkívül fontos javaslatról van szükség a Stockholmi program megvalósítása szempontjából, és ez a Dán elnökség számára az egyik prioritás. Ezért nagyon örülünk annak, hogy folytatódik ez a munka a sértettek jogainak megvédése érdekében. És személyes meggyőződésem, hogy a Dán elnökség alatt sikerül eljutnunk az első olvasat befejezéséig. A lengyel elnökség alatt az Európai Tanács sikerült az Európai Bizottság javaslatát megkapnia, és december hónapban sikerült közös álláspontot kialakítanunk, és most az Európai Parlamenthez jutott ez a javaslat. Köszönöm Jimenez és Parvano asszonyoknak a jelentést. Ez, ezek rendkívül fontos és érdekes javaslatokat tartalmaznak, amelyeket nagyon alaposan meg fogunk vizsgálni. A jelentés is hangsúlyozza azt, hogy a sértettek védelme a parlament számára is prioritás. A mai prezentációkból az derül ki számomra, mégpedig nagy örömmel konstatálom, hogy sok fontos területen nagyon hasonlóak az elgondolásaink. Igaz, hogy persze vannak még olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban tárgyalásra van szükség, de mindent összevetve ez a jelentés számomra azt az üzenetet hordozza, hogy el fogunk jutni a Dán elnökség alatt a parlamenttel való megállapodásig. Szeretnék ezen túl beszélni azokról a tárgyalásokról is, amelyek az Európai Tanácsban zajlottak. Ezek a tárgyalások tükrözik a tagállamok azon kívánságát, hogy legyen egy horizontális eszköz, ami lehetővé teszi, hogy javítsuk a sértettek, a bűncselekmények, sértetteinek védelmének színvonalát. Ugyanakkor a tanács úgy véli, hogy nagyon fontos, hogy hasztékony és a gyakorlatban hasznosítható legyen ez az eszköz. A tanács részéről most fenntartottuk az Európai Bizottság azon kiinduló pontját, amely szerint a sértettek egyedi igényei kell, hogy meghatározzák azt, hogy milyen segítő, támogató intézkedésekre van szükségük a tagállamoknak kell eldönteniük azt, hogy egyes sértetteknek különleges védelmi igényeik vannak-e, és emellett fontos azt is elmondani, hogy egyénileg kell felmérni és értékelni a sértettek igényeit. Tehát egyedi megközelítésre van szükség, nem egy általánosan kialakított, egységes megközelítésre. Ebben a szellemben szeretnénk tovább folytatni a munkát, és a parlamenttel együtt vizsgálni azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet bizonyos, illetve egyes áldozatoknak az igényeknek legmegfelelőbb támogatást és védelmet biztosítani. A tanács számára az is rendkívül fontos, hogy a sértettek jogait ne kerüljenek összeütközésbe a elkövetők jogaival. Konstruktív megoldást kell találnunk a parlament jelentése alapjára építkezve. Az Európai Tanácsnak az az elképzelése, hogy könnyen használható és hatékony eszközt hozzunk létre. Ezért nagyon világos jogokat szeretnénk meghatározni a sértettek számára. De ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy egy megfelelő rugalmassággal tudjunk konkrét intézkedéseket, konkrét megoldásokat találni egyes esetekre. És jelen pillanatban figyelembe kell vennünk a gazdasági helyzetet is. Ez egy irányelv tervezet, amely minimum normákat határoz meg. A tagállamoknak tehát lehetőségük van, hogyha kívánnak, akkor ennél tovább menjenek. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy meghívtak. Köszönöm a javaslatokat, és az elnökség nevében szeretném kifejezni, hogy nagy örömmel fogjuk a két európai parlamenti jelentéstevővel folytatni a munkát. Köszönöm szépen a Dán elnökségnek, folytatjuk a vitát, de emlékeztetném önöket arra, hogy két percet kap minden képviselő. Először Grisbeck asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Két percben megpróbálok nagyon rövid lenni. Mindazonáltal szeretném üdvözölni azt a kezdeményezést, amely szerintem ismét egy nagyon jó és nagyon alkalmas megoldás, mégpedig ez a közös bizottsági eljárás, ami a legrelevánsabb munkát lehetővé teszi. Gratulálok a két jelentéstevőnek a munkájához, illetve az Európai Bizottságnak a javaslatához, hogy végre az áldozatok és a sértettek minimum jogait meghatározzuk. Természetesen szeretném hangsúlyozni azt is, hogy bár gyakorlatilag a javaslatok 90%-ával egyetértünk, amit a jelentéstevők megha- megfogalmaztak. Természetesen azért néhány apró kiegészítést majd szeretnénk javasolni a szöveghez módosító indítványok formájában. Szeretnénk egy olyan egyensúlyt felállítani, amely egy oldalról lehetővé teszi azt, hogy üldözzük az elkövetőket, de ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy az áldozatokat, értetteket a lehető leghatékonyabban megvédjük. És különösen odafigyel ez a jelentés az áldozatok, a sérdettek védelmére. Nagyon fontos, hogy az európai térségben, ahol a jogállamiságot próbáljuk védeni, eddig az a sértettek jogaira nem figyeltünk annyira oda. Most nagyon fontos meghatározni ezeket, meghatározni az egyes értetek közötti különbségeket, a specifikus igényeiket, meg kell határoznunk az úgynevezett veszélyeztetett sérteti kategóriát. Tehát most már nem csak az elkövetőket, a vádlottakat üldözzük, hanem védjük a sértetteket is, mégpedig megpróbáljuk integrált módon megközelíteni őket, és a gyógyulásukat elősegíteni, akkor is, hogyha nehéz a gazdasági helyzet, úgy, hogy végre igazságot tudjunk nekik szolgáltatni. Itt nem egy voluntarista segélypolitikáról van szükség, hanem a jogok és az igazságos eljárás tiszteletben tartásáról. Nos, tehát négy néhány gondolat arról, hogy milyen kiegészítő védelmi intézkedést szeretnénk látni, például a veszélyeztetett sértettek esetében. Különösen gondolok itt a gyermekekre. Az gyermek sértettek kihallgatását a lehető legminimálisabbra kell csökkenteni, és ezt is szakemberekkel, hogy elvégezzék. Itt is gondolunk a az őket kihallgató személyzet megfelelő képzésére, 24. cikkre. Megfelelően képezni kell tehát ezeket az embereket, különösen gondolunk még a veszélyeztetett sértettek esetében a nemi alapú erőszak elszenvedőire is. Itt is olyan emberekre van szükség az ő kihallgatásuk és a támogatásuk tekintetében, akik megfelelően képzettek. Köszönöm. Köszönöm. Grisbeck asszony, és most Romero úr kap szót. Köszönöm szépen, én is rövid leszek. Három dolgot mondanék el először is. Én azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy a nőket megillető jogok kulcsfontosságúak, de a bizottságnak mondanám, ezt az irányelvet nem lehet úgy tekintenünk, hogy ez az egyetlen olyan jogszabály, ahol foglalkozunk a nők elleni erőszakkal, a nem, nők nemi szervei megcsonkításával és egyéb kérdésekkel. Ez is egy fontos irányelv. De vannak más szakpolitikák, más jogi keretek, amelyek keretében átfogóban kell kezelnünk ezt a problémakört, és erről sem szabad megfeledkeznünk. Másodszorban az 53-as, 54-es módosítók eh, nagyon tetszenek nekünk. Ez kikényszerítetik a segély, segítőszolgáltatáshoz való hozzáférést a sértettek. Jogokat kell adni a sértetteknek a jogi státuszoktól függetlenül. Ezért nem szabad megakadályozni azt, hogy valaki, aki egy bizonyos státuszt élvez, vagy kapott meg, mondjuk azért, mert nincs megfelelő iratai, hogy en, emiatt ne kapja meg ezt a védelmet. Az 54-es módosítóban foglalkozunk azzal, hogy néhány szervezet milyen szerepet kaphat, például szakszervezetek, civil szervezetek, hogyan tudják a, ezeket az sérteteket támogatni, segíteni. Mi nem akarjuk, hogy ez az irányelv szembe menjen néhány más elf, korábban elfogadott irányelvel, például 2001-ben elfogadottal, és szerint tettünk. A zöldek számára ez egy különösen fontos kérdés. Még egy konkrét kérdés van, amit szeretnénk felvetni. Az irányelv a á, sértettek alapvető jogaival foglalkozik, és ennek egy része a környezethez fűződő alapjog is. Vannak más, más irányelvekben is foglalkozunk ezzel. Mi a, a környezet is tulajdonképpen áldozatnak, sértetnek tekintjük, tehát olyan helyzetben, amikor a környezethez kapcsolódik a, az erőszakos cselekmény, akkor ezt komplexen kell figyelembe venni. E mentén fogunk majd módosítókat benyújtani, de egyébként gratulálni szeretnék, kiváló munkát végzett a raportőr. Köszönöm, Kirkap eh, úr. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést. Én a rövid hozzászólásomban egy kérdésre szeretnék koncentrálni. Griszbek asszony röviden utalt erre a gyermekek ről van szó. Szerintem a legnagyobb áldozatok valóban a gyermekek, és a módosítóinkban megpróbáljuk majd erősíteni a gyermekek védelmét és a gyermekek jogait. A legfontosabb terület, amit szeretnék megemlíteni, a következő. Ez a média cirkusz, aminek tanúi vagyunk napjainkban, hogy beavatkoznak az emberek magánszférájába, a média részéről, ez különösen traumatikus hatású a gyermekek számára. És a jelentésben világosá kell tenni, hogy ezzel is foglalkozni kívánunk. Azután itt van az a kérdés, hogy a gyermekeket hol kell elhelyezni, vagy meghallgatást lebonyolítani, hogy ez egy nem elriasztó gyermekbarát környezet legyen, ezt, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Azután az orvosi vizsgálat kérdése gyermekekkel kapcsolatban minimálisan intruzív szabad, hogy legyen, és mindig megfelelő környezet között kell, hogy történjen. A bíráknak pedig garantálni kell azt a gyermekekkel kapcsolatban, hogy mindig a gyermek eh, maximális érdeké alapján járnak el. Meg kell néznünk az ENSZ iránymutatásait a gyermek áldozatokra és bűncselekmények gyermek tanúira vonatkozó szabálygyűjteményt. Ez számunkra is iránymutatás. Az én frakcióm majd a helyreállító igazságszolgáltatás fogalmához szeretne visszatérni, mert ennek úr szerintünk ennek is tükröződnie kell valamilyen módon ebben a jelentésben. És végül még egy dolgot, egy általános megjegyzést is szeretnék tenni. Mindez, idá, mindez idáig nagyon sok módosítót, preambulum bekezdést fogalmaztuk meg, amelyeknek nincs jogi hatása, de amelyek úgy vannak megfogalmazva, hogy úgy tűnik, mintha kötelező jogi hatásuk lenne. Tehát szerintem világosá kell tenni, hogy mi az ebben a javaslatban, ami e, jogi hatású, és mi az, ami nem. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Szeszkova asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a két előadónak a kiváló munkát. Üdvözlendőnek tartom, hogy ez a jogalkotási csomag része lesz, amely a jobb együttműködést irányozza elő a sértettek jogai területén. Egy sor civil szervezet dolgozik az áldozatvédelem területén, mindenek előtt a cseh köztársaságban is ezt a területet, és azt gondolom, hogy ez az újfajta megközelítés feltétlenül szükséges. Ez az új jelentés remélem elfogadásra kerül, hiszen ez világosabbá teszi a munkát. Két módosításom volt a másodlagos viktimizáció és a sértettek védelme a családon belül témájában. További informát reakcióra van szükség azon elkövetők vonatkozásában, akik szabadultak. A nemi alapú erőszak is fontos téma. Itt ezt a természetesen a Nőjogi Bizottságban nagyon fontos, és én külön foglalkozom ezzel a témával, ezeket külön meg kell említeni, ezeket az eseteket a jelentésben 16, 17, 18-as módosítók vonatkoznak erre. Egy aspektus szeretnék még kiemelni. Többször hallottam olyan szervezetektől erről, akik foglalkoznak a sértettek témájával. Arról van szó, tehát, hogy megfelelő védett helyeket kell biztosítani, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a sértetteknek, és azt gondolom, hogy erősíteni kellene az foszor két percben. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm az elvégzett munkát ezen a területen. El kell, hogy mondjam, hogy a sértettek egész Európában ugyanazon szükségletekkel rendelkeznek, a méltó elbánás, a védelem, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a kártérítés, kártalanítás tartozik ide. Számos dolgot elmondtak már előttem, két további aspektus szeretnék előtérbe helyezni. Az egyik a csomag gyakorlati alkalmazhatósága, és itt felvetném a kérdést, minden annyira kiegyensúlyozott, hogy költségek szempontjából megfelelően méltatjuk az összes dolgot, illetőleg egy kiegyensúlyozott megkezelítésre van szükség, és vonatkozik ez a jogokra is, amelyeket biztosítani kívánunk a sértetteknek. Adott esetben el kell gondolkodni, nem fogunk ellentétes hatást elérni, hogy elhúzódnak a bírósági büntetőeljárások, és nyilvánvalóan nem ezt szeretnénk elérni. Mindenek előtt, ami a költségeket illeti, két kérdést szeretnék felvetni. Egyrészt az 55-ös módosító kapcsán mit jelent az, hogy további anyagi támogatás, nem túl általános-e ez a kifejezés, mit kérünk ezzel, a százas módosító esetében pedig felvetődik az adatbázis kérdése. Tényleg szükség van-e erre, hiszen tagállami szinten vannak adatbázisok, vagy inkább arra gondolnak, hogy egy európai adatbázisról beszéljünk, hogy az Eurostat értékelje ki az adatokat, amikor értékelni akarjuk az irányelvet később, de ez természetesen egy Eurostat európai szintű feladat lenne. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A szocialisták árnyék előadójaként a Nőjogi Bizottságban szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az elvégzett munkáért. Rövid leszek. Ami a korábbian elhangzott, korábbiakban elhangzott, az természetesen igaz. Itt nem kell a nemi alapú erőszakról külön beszélni, arra egy külön irányelvet kéne kialakítani erre nézve. Mivel azonban a bizottság nem kíván ilyen jellegű javaslatot készíteni egyenlőre, fontos, hogy ebben a jelentésben utaljanak arra, hogy a nők azért válnak áldozattá sértetté, mert nők önmagukban, e, önmagában ezért, és ez, ez EU-ban igaz, és igaz az egész világon, hogy ilyen esetek fennállnak, és nyilvánvaló, hogy a gazdasági témák felvetése is tartozik, hogyha a polgárok a médiában újra és újra a gazdasági válságról hallanak, a sok millióról beszélnek, amit az EU erre költeni akar. Ebben a kérdésben is most még külön erre a pénzügyi témára annyira kitérni. Ez szerintem kicsinyes valahol. Valahol egy új orientációt kell elérni és a nemi alapú erőszak áldozatai sértetjei egy horizontális intézkedés keretei között kell, hogy jobb jogokat kapjanak. Ezeket az embereket konkrétan a saját igényeiknek megfelelően kell támogatni, és természetesen ennek érdekében a két bizottság képviselőinek együtt kell működniük, hogy még jobb legyen a szöveg. Két percben van. Köszönöm szépen. A két jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani, és gratulálni is szeretnék az átfogó és kiváló munkához. Nagyon jó érveket sorolnak fel egy ilyen nehéz területen, vonatkozik ez a jogi struktúrára is. A tartalmilag még nem tudtam kellően foglalkozni a témával, hiszen csak tegnap délután érkezett meg a fordítás, és azt kell, hogy mondjam, a saját anyanyelvemen van szükségem egy ilyen anyagra hogy foglalkozni akarok vele. Alapvetően nagyon egyetértek a 15-ös módosítóval, itt különböző áldozati kategóriákat, vagy sértett kategóriákat állapítanak meg és meggyőződése, és örülök annak, hogy felsorolták a szervezet bűnözés áldozatait is. A sértettek védelme ebben az összefüggésben nagyon fontos, és gyakran abból indulnak ki, hogy ezeket a jogokat biztosítani kell természetesen, de a gyakorlatban aztán mégsem valósul ez meg. Nem csak képviselőként, hanem elnökként is szeretnék hozzászólni a nemzeti sértetvédelem szövetsége elnökeként is beszélek. Látni kell, hogy a sértettek szerepe milyen az eljárás során. Itt szóba kerül a bíróság előtti tanúk kérdése. A tanúk is szinte áldozatokká válnak időnként tehát ez egy olyan jav... ezért készítettem javaslatot. Sajnos mikrofon nélkül. A bűncselekmények sérteteinek jogai nagyon fontos kérdés, de meg kell, foglalkozunk el azzal is, hogy egy konkrét kontextusban, társadalomban milyen kihatásai vannak az ilyen bűncselekménynek az EU-ban most egy kísérlet történt arra, hogy jogszabályt alkossunk, de ez kudarcra van ítélve, hogyha a konkrét társadalmakban a konkrét igényekkel nem tudunk foglalkozni. Ma délelőtt a Dán elnökségtől hallottuk, hogy a tagállamnak lehetőséget kell kapni arra, hogy jogszabályt alkossanak. Most több tagállam ezt már megtette, sokan hatékony jogszabályokat alkottak meg, és a jogalkotót serkentő motor az az, hogy fog, minél inkább a legfontosabb célkitűzésekkel korlátoz, foglalkozzon. Ez a megkülönböztetés elleni küzdelem szélesebb kontextusban, és nem csak a sértettek kapcsán. Az angol szöveg 64. oldalán van néhány olyan mondat, ami különösen árulkodó. Kikapcsolódott a mikrofon sajnos. Tehát most már van mikrofon. Úgy tűnik tehát, hogy a jogalkotókat itt és máshol is az mozgatja, hogy öncélúan harmonizálják a jogszabályokat, ahelyett, hogy kulcsfontosságú EU célkitűzéseket követnének. A, ez lenne a megkülönböztetés elleni küzdelem és a nemzetközi szintű védelem biztosítása. A 63. oldal 4. bekezdésében egy különösen árulkodó mondatot olvashatunk. Ez azt mondja, hogy a nők elleni erőszak elismerése tulajdonképpen egy, a diszkrimináció egyik formája, ami ellen fel kell lépni, ami ellen küzdeni kell. Most mindenki elítéli a nők elleni erőszakot, de ez a mondat úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy a nemek, nemi alapú erőszak van, van már egy diszkriminatív elem, egy megkülönböztetés, és nem az erőszak ellen kell fellépni, hanem ez ellen. Kocseti úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács irányelvéről beszélünk. Jogi szempontból vizsgálva ez nagyon keveset mond nekünk tulajdonképpen. A bíróság elé kerülő ügyekben az irányel meg törekszik egyfajta harmonizációra, egységesítésre az EU 27 tagállamában, Valójában itt jogállami hagyományokra épül ez az irányelv, nem egy forradalmian újító jogszabályi javaslat. Az előadó mm, nagyon fontos innovatív elemeket is felvett a jelentésébe, például a kisebbségek védelme egy ilyen elem, ez minden bizonyan nagyon fontos, és többen az előttem szóló képviselőtársaim közül is utaltak erre, tehát a kisebbségek védelmének a kérdésére, vagy beszéltek arról, hogy a gyermekek sajátos helyzetével külön kell foglalkozni, illetve a fogyaték élők sajátos problémái, szükségletei ugyancsak külön megközelítést érdemelnek. Szeretnék felvetni még valamit, ez pedig azoknak a személyeknek a védelme, akik a bíróság eljárás miatt vannak nehéz helyzetben. Időnként meg kell küzdeni társadalmi előítéletekkel is, rasszizmussal, idegengyűlölettel. És van, amikor a nem identitás miatt kerül valaki nehéz helyzetbe, tehát a nők, a gyermekek, a fogyatékossággal élők sajátos nehézségekkel szembesülnek, vagy egy fekete nőt mondjuk lehet, hogy nagyobb mik megkülönböztetés sújt, ugyanúgy, mint bevándorlókat. Az ők sajátos jogait is el kellene ismertetni a bíróságok előtt kisebbségi jogokat is garantálni kell. Például a transzexuálisok, a homoszexuálisok is ilyen kisességhez tartozó csoportoknak tekintetők, ők rájuk is vonatkoznak ezek a jogok, a kisebbségi jogok, vagy ezek általánosan hivatkozható jogok. Azt hiszem, hogy ezekről a kérdésekről is beszélnünk kell és itt nem kollektív bűncselekményekről esik csak szó, tehát a terrorizmus vagy a környezeti bűncselekmények ilyenek tekinthetők, de szerintem itt nagyon világosan kell fogalmazni. A class action, a csoportos keresetek ügye, ez is be kéne, hogy kerüljön a jelentésbe a, említettem a kisebbségi eh, sértettek, vagy eh, amikor egész csoportok szenvednek egy sérelmet, akkor lehetővé kell tenni számukra, hogy csoportosan lépjenek fel a bíróság előtt. Elnök. Itt, ha megengedi, még, még valamit mondanék. Ön itt fekete nőről beszélt, az előbb egy kicsit úgy hangzott, mintha mm, különbség lenne a bőrszín alapján nő és nők között. Hát a társadalom e, itt akkor többszörösen is diszkriminál bizonyos nőket a bőrszínük alapján is, és a nemük alapján is. Kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni az előadó hölgyeknek és a bizottságnak is. A e, sértett fogalom meghatározásáról szólva, e, én ezt úgy ítélem meg, hogy egy bűncselekmény e, sértetjéről van szó. De mi van azokkal, az áldozatokkal, akik mondjuk az elkövetők áldozatai, mondjuk egy családon belül elkövetett erőszak esetén megjelenik a bíróság előtt a, a gyermek is, vagy a gyermekek, ők is áldozatok, ők is sértettek hogyha elítélt embereket börtönbe csuknak, akkor mi a helyzet a családdal? Szerintem ők is sértettek, és őket is fel kellene venni a sértettek kategóriájába. Elnök, késünk, csúszunk, kifutunk az időből, ezért nagyon határozottan kérek mindenkit arra, hogy maximum két percig beszéljen. Ha hát persze láttuk, aztán mindenki kicsúszott ezen, és három percig beszélt, vagy még tovább, de ne felejtsük el, hogy 10 óra 15-kor szavaznunk kell. Mindig ugyanez a történet. Vannak képviselők, akik csak a szavazásra jönnek be, tehát 10 óra 15-re jönnek be. Ezért azt javaslom, hogyha most egy percben a két rapportőr szeretne összegzésként valamit mondani, vagy köszönetet mondani, akkor rátérnénk a következő pontra, hogy behozzuk a lemaradást. Ügyrend, Buszutili úr, parancsoljon. Igen, elnök úr, számunkra nagyon fontos, hogy a szavazás időben kerüljön sorra, mert vannak olyanok, akik konkrétan erre jönnek. Ezt mondtam. Igen, én is ezt mondtam, mondja az elnök. Pontosan. És most kikapcsolta az elnök úr a mikrofonját. Köszönöm szépen, mondja az asszony. Nagyon kevés időm van, úgyhogy hadd mondjak csak annyit, hogy nagy érdeklődéssel hallgattam a kollégák által felvetett kérdéseket, lejegyeztem őket, majd most nem tudok válaszolni, hogy majd bilaterális módon fogok reagálni a kollégák felvetésére. Mindenkinek köszönöm, aki módosítókat fog benyújtani, és a munkát is. Parvanova asszony, én is köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, a javaslatokat, a módosító javaslatokat, ezeket nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni. Annyit említenék meg, hogy a nemi alapú erőszakkal kapcsolatban nem volt más lehetőségünk, és Reding asszony személyes elhivatottsága a meghallgatás során, illetve a bizottsággal folytatott ülések során ezt mondta, hogy ez a lehetőségünk arra, hogy most a nemi alapú erőszakra is kitérjük. A módosítóink a nők védelmére vonatkozó konvencióknak teljes mértékben megfelelnek. Ezt egyébként az összes tagállam ratifikálta, és kötelező érvényű mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a munkát mindenkinek. Elnök, köszönöm. Na már most a negyedik napi rendi pont következik, a Polgárok Európai Éve 2013, és itt van Papadopulo asszony, a jelentéstevő. Azonban 10 óra 15-kor muszáj szavaznunk. Azonban, hogyha szeretné az bevezető előadását addig megtartani, akkor megtehetjük, és utána félbeszakítjuk a munkát, és 15-kor elkezdjük a szavazást. Papadopoulou asszony, öni a szó. Igen. Most akkor szeretném bemutatni a jelentésemet. Először is azt szeretném elmondani, hogy köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy 2013-at a Polgárok Európai Évévé nyilvánította. Szerintem a címet meg kellene változtatnunk, és a Polgárok Éve neve kell, hogy legyen, ahogy az Európai Parlament 2010-ben ezt javasolta, az emberi, illetve az emberi jogokkal kapcsolatos dokumentumokban is ezt fektettük le. Az állampolgárok tudatban tudatosítani kell az európai állampolgárságukat, az európai jogaikat, és meg kell próbálnunk lebontani az akadályokat, a demokratikus deficitet, tehát fel kell vennünk a küzdelmet, és növelnünk kell az európai választásokban való részlétet. A Maastrichti szerződés 20 évvel ezelőtt hozta létre az európai állampolgárság fogalmát. Hú, elnézést, de túl sok itt az zaj, nem tudok így beszélni. Kérem, mondja az elnök. Kedves kollégák, kedves képviselők, próbálunk dolgozni, úgyhogy kérem, figyeljenek oda Papadopul asszonyra. Kérem, legyenek csendben. Azt mondjam, önné a szó. Nos tehát, az Európai Uniós állampolgárok sok jogot élveznek, nem csak az, hogy szabadon mozoghatnak eh, a különböző tagállamok között és letelepedhetnek, hanem hogy szavazhatnak is, lehetnek az európai választásokban jelöltek, illetve konz, bármelyik Európai Uniós tagállam konzulátusának a védelmét élvezhetik, megszólíthatják az Európai Uniós intézményeket és tanácsadó testületeket bármelyik hivatalos nyelven. Meggyőződésünk, hogy az állampolgárságról szóló évben ezekkel a jogokkal kapcsolatban információt kell terjeszteni. Nem csak a saját tagállamokban, hanem a más tagállamban élő állampolgárok számára is. Ezért olyan javaslatokat fogalmaztunk meg, mely szerint a demokratikus életben, az unió demokratikus életében való részvételt meg kell erősíteni, a demokratikus deficitet csökkenteni kell, illetve a választásokon való részvételt növelni. Oktató és informatív kampányokat szeretnénk ezért szervezni. Csak úgy, mint idén, a fogyatékossággal élők évében szeretnénk egy speciális csoportot létrehozni, az Európai Parlamenten belül egy munkacsoportot, amely ezzel foglalkozik. Pán-európai kampányt szeretnénk látni 2013-ban, ami információt nyújt az Európai Uniós állampolgárságról, és egy Európai Bizottsági Zöld Könyvet is szeretnénk látni, hasonlóképpen az aktív, illetve az aktív állampolgárság előmozdításáról. A terminológiának a világosabb megfogalmazása is rendkívül fontos. Idén csak 1 millió eurót különítettünk el erre. A korábbi európai évek finanszírozásához hasonlítva ez nagyon alacsony. 11 milliárd, milliós volt 2011-ben a kampányköltségvetése, költségvetése, 2010-ben pedig 27 millió eurónk volt a kampányra. 2012-ben és 2013-ban csak 1 millió eurónk van. Ez nem elég. Mert nincs társfinanszírozás a civil társadalommal folytatott együttműködésre, és csak néhány kommunikációs intézkedésre ad ez lehetőséget. Az Európai Bizottsággal szeretnénk megállapodásra jutni e költségvetés növelésében. Végül azt javasoljuk, hogy az Európai Állampolgárság éve ne csak egy ünnep legyen, hanem inkább a kezdete legyen annak, hogy egy hosszú távú vita keretét megalkossuk az uniós állampolgárság koncepciójáról. Ezért egy menetrendet javasolunk, ami a jövőbeli intézkedések, fellépések alapja lehet, amelyeket majd folyamatosan, fokozatosan elfogadunk. Most köszönöm a figyelmüket, Érdeklődéssel várom a módosító javaslatokat a képviselőktől, és mindent összevetve hangsúlyozom még egyszer, hogy az állampolgárok tudatosságát növelnünk kell az európai értékek iránt. Elnök, köszönöm, Papadopulo asszony. Thank you. Köszönjük szépen, hogy ilyen rövidre fogta a hozzászólását. Biztos vagyok abban, hogy megérti mindenki, hogy mindenki, aki itt van, elgondolkodik, megvizsgálja, mérlegeli ezt a tervezetet, de azt mondtuk, hogy szavazás kezdődik 10-15-kor, és Sógor úr úgy látom, hogy hozzá kíván szólni. Nagyon röviden, ugye? Hogyha gondolja, egy néhány percre van lehetőség, de kérem, hogy röviden. Okay, thank you. I will speak in Hungarian. Magyarul beszélek árnyékjelentéstevőként nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést most, amikor nem csupán gazdasági, hanem morális válságban van Európa, és, és sokszor jogtalanul... No translation? Sokszor jogtalanul e, szídnak bennünket, mindenért okolnak. nagyon fontos az, hogy ismertessük, tájékoztassuk és vitát ösztönözzünk, ha csak arra gondolok, hogy szociális védelem és egyetemi diplomák kérdésében mennyi gond van, akkor nem kell többet mondanom arról, miért fontos ez a jelentés az európai polgárokével. Köszönöm. Thank you, Mr. Sogor. Now, Mrs. Danoka is... Danoka asszony, látom, hogy ön is jelentkezett. Brisbek asszony. President. Igen, elnök úr, kedves kollégák, nagyon rövid leszek. Egyre rövidebb az idő, amit kaphatunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzam a munka kiválóságát, amelyet Papadopulo asszony végzett. Egész egyszerűen annyit szeretnék mondani, hogy nem születünk állampolgárnak, hanem fokozatosan azzá válunk, és ez egy folyamatos küzdelem kell, hogy legyen. Ezért rendkívül fontos, hogy megfelelő finanszírozást tegyünk eljelentés mögé. Lehet, hogy ez meglepőnek hangzik, hiszen gazdasági válságot, óriási nehézségeket élünk át, és így az európai állampolgár karakterisztikája egyre inkább eltávolodik a napi életünk fontos lépéseitől, de jelentéstevő hogy nagyon is szeretnénk kiterjeszteni az európai állampolgárság koncepcióját, és nem szabad, hogy ahogy azt az Európai Bizottság nagyon korlátozó jellegű jelentésében megfogalmazta, csak itt a jogi státuszról van szó, és a szabad mozgásról nem nagyon fontos, és már is befejezem, nagyon fontos, hogy teljes mértékben átfogó elképzelésünk legyen az európai állampolgárságra, amely minden területet érint, és megfelelő finanszírozást is nyújtunk ez. Elnök Staloka... Jön a végén csak röviden. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid lehetek, mert csak azt akartam mondani, hogy támogatom a cím megváltoztatását. Ez egy európai ügy, és ezt ki kell emelni a címben. Az Európai Polgárság éve legyen tehát a cím. Teljes mértékben támogatjuk Papadopoulou asszonyt ebben a megközelítésben, és természetesen még konkrétabb vitára lesz szükség. Köszönöm szépen, Zsanoka asszony. Most pedig elektronikus szavazás következik. Azt kell, hogy mondjam, majdnem időben kezdünk. Csak lezárom ezt a pontot. Kérem, figyeljenek. Foglaljanak helyet. Igen, tisztelt tagok, képviselők, kollégák, kérem, maradjanak csendben. Szeretném ezt a pontot lezárni, és emlékeztetni akarnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határidő az európai polgárok évében a Papadopulo asszony jelentésével kapcsolatban. 21-e, február 21-e délben van a határideje, tehát ennek a módosítók benyújtásának. Most pedig elektronikus szavazás következik, ami a napi renden szerepel. Most Gönc asszony, az alelnök veszi át az ülés vezetését a következő órában. Now let's start uh, the... Megkezdjük a szavazást. Most tudtam meg, hogy én leszek az elnök egyébként. Nem gondolom, hogy így kéne eljárnunk itt a bizottságban. Az első szavazás a napi rendünkön az uniós polgárságról szóló jelentés, jelentés tervezet, és Danuka asszony, az előadó, előveszem a szavazókártyámat is. Ki támogatja az első kompromisszumos módosítót, mellette ellene, tehát eh, akkor ezt ellenőrizni kell, úgy vélem. Kérem önöket is, Megnyitom a szavazást. Kérem, akkor üljenek máshova. Vagy pedig hozzászámítjuk az önök nevét is. Akkor lezárom a szavazást. 26-an támogatják, 25-en ellene elfogadták. Négyes módosító fogyottá vált a kettes kompromisszummal folytatjuk, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a négyes kompromisszumossal. Mellette ellene tartózkodás úgy gondolom elutasították. Öletes akkor ellenőrizzük. A négyes következik, a négyes Most Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en támogatják, 26 ellene, ez azt jelenti, hogy elutasításra került. A tízes módosító következik. Támogatja? Ellenszavazat? Tartózkodás. Nagyon nehéz ezt megállapítani innen. Megnyitom az elektronikus ellenőrzést. Megnyitom a szavazást a tízes módosítóval kapcsolatban. Mivel a kompromisszum nem ment át, szavaznunk kell a tízes módosítón. Lezárom a szavazást. Jó, 16-an támogatják, 38 ellen szavazat elutasítva. 11-es módosító következik. Ki támogatja? Ellenszavazat. Nagyon nehéz. Megint csak ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A néppárt részéről a titkárság véleménye szerint egyel több a szavazat, mint... Nem, mégsem? Most már rendben van, jó. Lezárom a szavazást. 26-on tám... Ez az egy volt, csak ez a titkárság világosá tette, lezárom a szavazást 26 mellette, 27 ellene nem sikerült. 73-as módosító következik mellette, ellene. Azt kell, hogy mondjam, megint csak ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-26 az eredmény, elutasítva. Kompromisszumos, ötös számú kompromisszumos mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Ezzel tovább lépünk a hatos kompromisszumosra mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell. Ugyanaz alakul ki mindig. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-26 nem ment át a kompromisszus. A 20-as módosító következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizni kell, sajnálom. Megnyitom a szavazást, 21-es módosító. Kérem szavazzanak. Egy perc, lezárom a szavazást. 25 mellette, 27 ellene, elutasítva. Folytatjuk 24-essel, mellette, ellene, tartózkodás, újra ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lássuk. Lezárom a szavazást. 26-26 az eredmény, egy tartózkodás van elutasítva. A 25-26 azonos. Kitámogatja. támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás, ellenőrizzük. Ugyanaz merül fel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégy, huszonhét arányba egy tartózkodás mellett elutasítva. 23-as kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás sikerült. 8-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a tízes kompromisszumos támogatja ellenszavazat. A tízes kompromisszus kompromisszumról van szó. Megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizni kell. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Egyel több a néppárti szavazó. Újra indítjuk a szavazást. A tízes kompromisszumosról szavazunk, Megnyitom. Lezárom a szavazást. 29-en támogatják, 22 ellenszavazat, két tartózkodás mellett elfogadva. Ezek után a 11-es kompromisszumos következik. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, ellenőrizni kell, ele elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. 27-en támogatják, 24 ellenszavazat, két tartózkodás elfogadva. Ezzel tovább lépünk a 12-es kompromisszumosra. Támogatja ellenszavazat, elfogadva. 13-as kompromisszumos támogatja ellene tartózkodás elfogadva. A 14-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Azt hiszem elutasították, de azért ellenőrizzük inkább, elektronikus ellenőrzés következik. Lezárom a szavazást. 26 27 arányban elutasítva. ...62-63-64-esről szavazunk, ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell. Elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. 27-en támogatják, 26 ellen szavazat elfogadva. Tovább megyünk. A módosított szövegről szavazunk, az egész szövegről. Az összes többi fogyottá vált a módosítók közül. Ezzel a záró szavazás következik. Ki támogatja? Elektronikus szavazás lesz. Akkor elektronikusan szavazunk. Egy néhány képviselő szavazatára várunk, akkor lezárjuk. 25-25 két tartózkodás mellett ezzel elutasítottuk a szöveget. A következő szavazás egy mentesítéssel foglalkozik, az általános költségvetés harmadik szakaszáról beszélünk. Van de kampur, módosítás nincs, módosító nem született. A tervezetről szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás? Itt csak végszavazás lesz. E, most tájékoztattak erről, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, kérem szavazzanak. Tehát a bizottság mentesítése. Szavazzanak, kérem. Lezárom a szavazást. 49 igen, egy nem szavazat, tartózkodás nélkül elfogadtuk. A következő mentesítés az Európai Adatvédelmi Biztos általános költségvetése. Itt is csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 igen szavazattal, tartózkodás nem szavazat nélkül elfogadtuk. Következő ugyancsak egy mentesítés, az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése. Egyszer szavazunk csak elektronikusan az egész véleményterületről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48, igen, egy nem szavazat, két tartózkodás, tehát elfogadtuk. A következő tervezett, ugyancsak egy mentesítés, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a mentesítése 2010-ben. Itt van három módosító indítvány. Első, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 igen, egy nem szavazat, tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Mehetünk tovább. A következő harmadik mentesítés a Frontexre vonatkozik. Itt hét módosítót nyújtottak be. Első mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus végszavazás következik a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt egy hiba történt, újra meg kell nyitnom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 49 igen, két nem szavazat, tartozkodás nem volt, gratulálok Buzutil úrnak. Megyünk tovább. Következő vélemény tervezett az európai eh, rendőrség az Európol mentesítéséről. Itt van egy módosító indítványunk, ki van mellette, tehát az egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk, és szavazzunk a módosított szövegről elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 igen, egy nem, tartózkodás nem volt, elfogadtuk következő véleménytervezet, amelyet Zommer asszony készített. Itt nincsenek módosító indítványok, tehát a módosított szövegről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49 igen, nem szavazat nem volt, egy tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok Zommer asszonynak. A következő vélemény tervezett tárgya a CEPOL, az Európai akadémia mentesítése, Matyő asszony az előadó, és van négy módosító indítványunk. Első módosító, ki van mellette? Ellene? tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Kérem, kedves kollégák, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 19 igen, 31 nem, egy tartózkodását elutasítottuk kettes módosító mellette ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Végszavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen, egy nem, kettő tartózkodás. Hát elfogadtuk. Gratulálok Matyő asszonynak. A következő véleménytervezet a kábítószer, kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjának a mentesítése 2010-ben. Jakolino úr a vélemény előadója, nincs módosító indítvány, tehát a módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Negyvennégy igen szavazat, három tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok Jakolino úrnak. hogy a kollégám tájékoztatott, Coelho úr jelentéséről is kellett volna eredetileg szavazunk, de ezt elhalasztottuk, és ezért Coelho úrnak adom meg a szót. Kollégák, még kis türelmet kérek. Kérem a kollégákat, hogy lehetőleg csöndben hagyják el a termet. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném megmagyarázni a kollégáknak a halasztást, tehát az hogy miért kértem azt, hogy halasszuk el a szavazást. Elnök asszony, kedves kollégák, kérem, aki beszélgetni akar, az inkább hagyja el a termet, mert itt nem tudjuk ilyen zajban folytatni a munkát. Köszönöm. Koelyó úr. Elnök asszonynak már elmondtam, hogy miért kértem -e a szavazás elhalasztását. A kollégák és mondom, hogy a Dán elnökség küldött nekünk egy levelet, szeretnék megnyitni a tárgyalásokat a tartalmi kérdésekről a parlamenttel. És szerintem nem kéne negatívan reagálnunk, amikor párbeszédre kérnek fel minket. A tanács nem fog szavazni a jogalap módosításáról, tehát nem kezd háborúba a tanács a parlamenttel, és ezzel a levéllel egy párbeszédet akarnak kezdeményezni velünk. Ezért javaslom, hogy a Libet szakbizottságra vagy a Strasburgi is halasszuk el a szavazást. Elnök, köszönöm Koeljó úr. Ezek után rátérhetünk a következő napirendi pontra, ami a 16. napirendi pont, az Európai Menekültügyi Alap létrehozása a 2008-2013-as időszakra. Ahogyan nyilván emlékeznek rá, a tanács leállította ezt a dossziét, a parlament elfogadta, elfogadta 2010. május 18-án az álláspontját, és decemberben, 2010. decemberben ez visszakerült a tanács napi rendjére, most pedig a Dán elnökség mandátumot kapott arra, hogy a tanács első olvasatbeli álláspontját újra tárgyalja. Minden képviselő megkap az írásos anyagot. Először a raportőrnek, a Tavares úrnak szeretném megadni a szót ha itt van. Itt van Tavaros képviselő? Nem látjuk az előadót, a vélemény előadóját. Miután még nincs itt a vélemény előadója, akkor először a bizottságnak adom meg a szót, utána majd a tanácsnak, és ezt követően kapja meg az előadó a szót. A bizottság képviselőjét kérem. Ő sincs itt. Vagy itt van? Van itt valaki az Európai Bizottságtól, aki ehhez hozzá kíván szólni? Elnézést, elnök asszony. Van képviselőnk, de hát szeretnénk meghallgatni az előadó véleményét, mielőtt mi hozzászólunk. Hát akkor nem tehetek mást, mondja az elnök asszony, mint egy perces szünetet rendelek el. És egy perc múlva folytatjuk, hiszen 10 óra 45-re volt előirányozva ez a napi rendi pont. I heard that the... Úgy hallottam, hogy úton van az előadó úr, épp egy másik szakbizottságból. És ő sem tud egyszerre két helyen jelen lenni. Hát akkor várjuk meg az előadót. Okay. I think we can continue. Azt hiszem folytathatjuk. Üdvözlöm, Tavares úr. Azonnal meg is kapja a szót. Ezután majd meghallgatjuk az Európai Bizottságot és tanácsot. Önnyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, ahogy elkéstem két emelettel följebb az emberi jogi politika felülvizsgálatának stratégiai következményeiről vitáztunk, és hát sajnos két nagyon jelentős téma ütközött itt most időben. A LIBE ezzel a témával már több mint két éve foglalkozik. Az együttdöntési ügy, az Európai Menekültügyi Alap kapcsolatban, tehát az együtt döntés azt jelenti, hogy 2009 óta dolgozunk, 2010 májusában egy együtt döntési jelentést fogadtunk el, azóta az európai szintű közös letelepítési tevékenységgel kapcsolatban nagyon egységesnek bizonyult az Európai Parlament kérdések, állásfoglalások, stb. tekintetében. Nagyon fontos ez az ügy, mert menekült táborokban élő emberekről van szó, illetve olyan emberekről, akik még el sem jutottak ezekig a menekült táborokig. Időszerű megoldást kell tehát találnunk az ő problémájukra és bár nagyon veszélyeztetett helyzetben lévő emberekről van szó, sajnos ez az ügy elég jelentmondásos ahhoz, hogy számos problémába ütközzön. Delegált jogi aktusokkal próbáltuk megoldani a problémát hosszú időn keresztül, majd hosszú időn keresztül nem sikerült a tanács részéről új lépést tapasztalnunk. Most már szerencsés módon az utóbbi időben a tanács elkezdett dolgozni ezzel az ügyel kapcsolatban, és nagy örömmel mondhatom, hogy jó munkakapcsolatot sikerült a Dán elnökséggel kialakítani, és sikerült előrelépni. Az árnyék jelentéstevők már tudják, eléggé jó képzelőerővel kellett rendelkeznünk az elmúlt két év során, hogy megpróbáljuk valahogy helyettesíteni a delegált jogi aktusokat. A magyar elnökség alatt volt egy javaslat az elnökség részéről, a parlamentnek volt egy ellenjavaslata, sajnos nem tudtuk akkor megoldani a problémát. Most egy újabb javaslat érkezett a Dán elnökség részéről. És ez a javaslat úgy gondolom, hogy jól reagál az Európai Menekültügyi Program kettős természetére. Szeretnénk, hogyha ez a kettős természet megmutatkozna a szabályokban is. Egy oldalról az Európai Menekültügyi Alapnak kell, hogy legyen humanitáriánus célja, és így módon arra kell használni, hogy a legveszélyeztetettebb menekültek ügyét kezeljük vele. A parlament szeretné nagyon világosan definiálni a legveszélyeztetettebb letelepítésre váró menekültek körét. És ezt most úgy tűnik, hogy elfogadja az Európai Tanács, és ez jó hír. Más oldalról az Európai Menekültügyi Alap egy fontos politikai eszköz is, a válságrégiókban való cselekvés, valamint külpolitikai aspekt, külpolitikai eszköz is. Hogyha az Európai Unió stratégiailag akar fellépni a menekültek letelepítése területén, és hogyha egységesen akarunk fellépni a legkritikusabb területeken, akkor a fellépés stratégiai régióira kell összpontosítanunk. Persze a prioritások folyamatosan változnak, de kell, hogy legyenek ettől függetlenül prioritásaink. A regionális prioritásokról szóló vita, ahogy már sokszor elmondtam, szintén mellékvágányra került. Az Európai Tanács a regionális védelmi programokon felül egy mellékletben felsorolta ezeket a prioritást élvező régiókat, azokat a régiókat, ahol az Európai Unió fellépésére szükség lenne, ahol ez fontos lenne. Van. Az árnyék jelentéstevőkkel már megvitattuk, és három nagyon fontos, illetve három plusz egy nagyon fontos aggályt vetettünk fel a tartalommal kapcsolatban. A humanitárius kategóriában az Európai Parlament egy olyan új kategóriát illesztett be, amit nagyon fontosnak tekintünk, ez pedig a kínzás túlélőinek kategóriája humanitárius szempontból prioritást kell, hogy élvezzen ez a csoport. Ezt még a tanácssal és a bizottsággal meg kell vitatni a fe, az elkövetkezendő három oldalú tárgyalások során. Aztán a regionális prioritások tekintetében ugye megvan a tanács melléklete, ahol több regionális prioritást felsorolnak. Ezek mind olyan prioritások, amelyek az UNHCR listáján is szerepelnek. A parlament ezekkel egyetért, azonban az egyik prioritás az iraki menekültek csoportját érinti. A politikai frakciókkal folytatott párbeszédben arra következtettünk, hogy az Irakból származó menekültekről kell beszélnünk, mert nagyon sok kisebbség is él, vagy Irakban élő palesztinek például. Tehát, hogy az iraki nemzetiségű menekültekről legyen szó, hanem az Irakból származó menekültekről. Vannak például olyan keresztények is, akik egy szíriai táborban húzzák meg magukat jelen pillanatban, tehát számukra nagyon fontos, hogy itt tisztázzuk. És az iraki, Irakból érkező menekültekről beszéljünk, nem pedig iraki menekültekről, amely esetleg leszűkítené e csoport értelmezési körét, és az iraki nemzetiségű menekültekre gondolhatnánk belőle. Még egy fontos kérdés, amelyet több frakció, de különösen a néppárt felvetett ez a regionális védelmi programokat érinti. A nagy tavak vidéke, Tanzánia, valamint Kelet-Európa, Moldova, Ukrajna, illetve Afrika szarva, Djibouti, Kenya és Jemen, valamint Észak-Afrika, Egyiptom, Líbia és Tunézia tartoznak ide. Egy parlamenti delegáció is például meglátogatott a Tunéziában menekültáborokat, például a Susai tábort, ezek a regionális védelmi programok, illetve ezek a régiók, amelyekre ez vonatkozik, kell, hogy átláthatóságot élvezzenek a végső szövegben. Meg ezért azt mondom, hogy három plusz egy problémánk van, hiszen a harmadik probléma az arra vonatkozik, hogy még a tanácsal és a bizottsággal mindig vannak nyitott kérdéseink ez a három nyitott kérdés a tanácsal és a bizottsággal megvitatandó kérdések köre, és akkor most jön a plusz egyes probléma. Ez inkább technikai jellegű, nem annyira politikai. A szerződés két cikkére alapoztuk a 79-es 6G-re a jogi alapot, Egyrésztről ez a, az Európai Unió közös fellépése a migrációs áramlások igazgatása területén, de ott volt a, más, a 80. cikk, a szolidaritás cikke is. A tanács szövegében most a 80. cikk már nem szerepel a jogi alapok között. A parlament azonban határozottan úgy gondolja, hogy az Európai Menekültügyi Alap nem csak a menekültek felé mutat szolidaritásra, hanem a tagállamok közötti szolidaritásról is szó van itt, amiről a 80. cikk szól, a menekültek kezelése területén. Tehát a parlament úgy gondolja, hogy ez is fontos jogi alap, mindenki egyetért abban, hogy ez az ügy nem csak egy kifelé mutatott szolidaritást jelent a menekültek felé, hanem a tagállamok közötti szolidaritást is kell, hogy men jelentse. Ezért szeretnénk megismételni azt, hogy a hosszú távú együttműködés az Európai Bizottsággal, amelynek során néha nagyon lelkes és érdekes megoldásokat kellett találnunk, és hangsúlyozom azt, hogy most ismét folytatjuk, megnyílt lehetőség, hogy folytassuk a munkát a Dán elnökséggel, és úgy érzem, hogy jó úton haladunk. Engedjék meg, hogy azzal fejezzem be, hogy nem csak helyes, hogy a jó úton járunk, hanem rendkívül sürgős is. Először is gondoljuk végig, hogy mennyi menekült is van. Aztán az, hogy a tagállamok képesek legyenek kihasználni az új szabályok, a parlament és a tanács által módosított szabályok előnyeit, annak érdekében, hogy például több pénzt kapjanak, vagy hogy a letelepítési programokkal egyelőre nem foglalkozó tagállamok is megkezdjék e programokat és saját letelepítési programokat hozzanak létre, hogy ők is extra pénzt kapjanak, illetve hogy megkezdődhessenek ezek a folyamatok, ennek érdekében gyorsan kell lépnünk. És azt hiszem, hogy ezt az érzést mind a három intézményben tapasztalhatjuk. Hosszú ideje foglalkozunk ezzel a témával, sajnos hiszen ez egy rendkívül fontos és kritikus jelentőségű téma. Mindannyian egyetértünk most már abban, hogy gyorsan kell lépnünk, hogy végre lezárhatjuk ezt a problémakört. Ma délután lesz a három oldalú megbeszélés, ezért szükségem van a Libel szakbizottság részéről a biztosításra, hogy tárgyalhassak ebben a szellemben a tanácssal és a bizottsággal a parlament által felvetett aggályok területén. Köszönöm szépen. Fogy az idő, hiszen Redding asszonyra várunk, 11 órakor érkezik. A bizottsághoz fordulok először. Smith asszony, utána pedig a tanács következik. Parancsoljon a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, örülünk annak, hogy nincsenek lényegi különbségek az érdemi részt illetően a javaslatban, és hogy mennyire fontos ez az anyag. Nagyon bízunk abban, hogy megállapodásra tudunk jutni, hiszen az összes érintett fél szeretné létrehozni a közös letelepítési programot, ez azt jelenti, hogy az új szabályok szerint alkalmazhatnánk ezt már 2013-ra. És eh, megfelelő információ le kell, május 1-ével le kell zárulnia. To finish the negotiation. Uh, we are... Ennek a résznek, és uh, keményen dolgozunk, hogy uh, az állásfoglalást létre tudjuk hozni, és reméljük, hogy megállapodásra jutunk a háromoldalú párbeszéden. Most pedig a tanács képviseletében az elnökség következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a tanács nagyon pozitívan látja azt, amit felvetett Tavares úr, ez a plusz egy témája, tehát ez egyelőre nincsen végleges véleményünk. Minden esetre Természetesen mi is látjuk, hogy időszorításában vagyunk, éppen ezért mi is haladni szeretnénk, hogy a május 1-ével kötelezettségvállalásra tudjunk sort keríteni. Most pedig Papa Nikola úr, a, köszönöm szépen. Elkezdtünk dolgozni 2010-ben ezen az anyagon, most pedig 2012 kettő van. Számos vitánk volt erről már, és plenárisan is, és azt gondolom, hogy a kérdéseinket meg kéne oldanunk. Valóban az a helyzet, a letelepítés a Lisszaboni szerződés életbelépését követően mindjárt megkezdődött az erre vonatkozó vita, voltak problémák, ezeket meg kell oldani. Ez természetesen egy nagyon fontos tépa, és azt gondolom, hogy a polgároknak látniuk kell, hogy dolgozunk ezen, de amit eddig csináltunk, erre nem lehetünk túlságosan büszkék. Most újra tárgyalunk erről a témáról, hogy ez működjön, tudja mondjuk 2013-ra vonatkozóan egy évről beszélünk, utána új perspektívák nyílnak meg előttünk, és akkor kedjük az egészet. Reméljük, hogy ez az utolsó találkozó ülés, ami, ahol ezzel foglalkozunk, és a délutáni háromoldalú párbeszéd sikeres lehet ezek után, és akkor 2013 megoldódott. Támogatjuk Tavares urat, az előadónkat a tárgyalásokon, és abban bízunk, hogy nem fog túlságosan elhúzódni, és tovább ez a hosszú folyamat. Nagyja hírs, az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Rui Tavaresnek a kitartásért, a kemény munkáért. Az előttem szóló kolléga már elmondta, nagyon régóta fáradozunk ezen a dosszién abban bízunk, hogy a mai trilóguson végre meg tudunk állapodni februárban, és már elhangzott, hogy bár májusig egyszerűen történnie kell valaminek, akkor már aktívvá kell válni, és liberálisként azt tudom mondani, hogy teljes mértékben támogatni tudjuk Rui Tavares ebben a pont, ezekben a pontokban, tárgyalásokon. Köszönöm szépen, Bronz úr! Egyiptom, Tunézia és Líbia jelezte, hogy menekültek vannak nála, és ezek az államok a demokratizáció folyamatában vannak. A menekültek egyébként on, onnan érkeztek Európába, még mielőtt demokráciák alakultak ki. Azt gondolom, most vissza lehet térniük, hogy felépítsék az ottani demokrációt. Hogyha miért menekülnének minden, hogyha most menekülnek, akkor a demokrácia elől menekülnek, Európa pedig üdvözli őket. Iraki menekültek is vannak Európában, de most elhangzott Irak témája is, de hogyha nem Irakból érkeznek máshonnan, akkor el kell dönteni azt, hogy az a máshonnan az biztonságos-e. Mi, miért akarunk mindenképpen letelepítésre közpénzeket fordítani itt Európában? hogyha az iraki menekültekről beszélünk, akkor emlékeznünk kell arra, hogy a legtöbb menekült a háború miatt jött el, a gyilkos háború miatt, amit az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és mások folytattak ebben az államban. Arra kell kérnünk, mielőtt egy újabb háborút kezdenek Iránban, gondolkodjunk el, hogy milyen humános következményei lennének ennek a menekültek esetében. Köszönöm szépen, Bronz úr, Ernst asszony, és utána pedig még egy hozzászóló lesz. Arra kérem egyébként, hogy nagyon röviden, nagyon rövid leszek, mondja Ernst asszony. Támogatjuk Rui Tavárest a megközelítésében, ami a három pontot illeti, abban is. És kollégák, csak azt tudom mondani, kedves tanácsi kollégák, zárják le, kérem pozitívan ezt a dossziét, szükség lesz rá. Ide lassan már egyébként kellemetlen, hogy ilyen régóta húzódnak a tárgyalások. Köszönöm szépen. Alfánó asszony, nem? Akkor pedig meghallgattuk az előadót, az árnyék előadókat, a kollégákat. El kell, hogy mondjam, van egy konszenzus, hogy megkapja a mandátumot a raportőr, hogy egy első olvasatbeli tárgyalást folytasson és megállapodja. Vannak bizonyos, azt hallottuk is egyébként, hogy figyelembe kell venni az időkereteket, és hogy 2013-ra kötelezettséget vállaljanak a tagállamok, a szöveget el kéne fogadni a márciusi második plenárison. Ezért kérem a szakbizottság felhatalmazását arra, hogy a tárgyalások pozitív lefutása esetén megkapjuk a megfelelő mandátumot, hogy a korepernek elküldjön egy megfelelő levelet, amely a közös nyilatkozat 18. pontjára vonatkozik, és beindulhasson a együttdöntési eljárás és ezt lezárhatjuk. Remélem egyetértenek ezzel. Igen, úgy látom, hogy valamivel ezt kiegészíti az előadó. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, Gabriela Schmidt, ha jól értem, igen, az időkeret a május 1 ez azt jelenti, hogy a kötelezettségvállalási folyamatot le kell zárni addig, és az együtt döntésre, de együtt döntést le kell zárni addig, hogyha Egyiptomról, Líbiáról, Tunéziáról beszélünk, olyan emberekről beszélünk, akik menekült táborokból érkeznek, ezen országokban vannak a menekült táborok, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek közöttük ezen országok állampolgárai, itt arról van szó, százezer letelepítésről beszélünk évente, és mm, a legkiszolgáltatottabb, legveszélyeztetettebb emberekről beszélünk a világon. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk a napirend következő pontjával. Vissza is adom a szót a szakbizottság elnökének. Thank you for your understanding. Köszönöm szépen a megértésüket, hogy el kellett mennem egy másik megbeszélésre. Örülök, hogy öcsmét üdvözölhetem Reding biztos asszony, és öné a szó. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Eljött az ideje annak, hogy a közös eredményeket áttekintsük, és megnézzük, hogy milyen munka vár ránk. Ahogyan tudják, 2011 egy olyan év volt, amikor nagyon sok volt a munkánk, a tennivalónk, nagyon sok jogszabályt alkottunk, és ez az intenzív munka most is folytatódik. Tudom, hogy az önök szakbizottsága kézzelfogható konkrét javaslatokat tesz, amelyek a polgárok javát szolgálják. A legújabb jogalkotási javaslattal kezdeném, ez az EU adatvédelemre vonatkozó reform javaslata. Január 25-én fogadta el ezt a tervezetet a bizottság. A reform egyik fő célja, hogy megerősítsük az adatvédelemmel kapcsolatos alapjogokat. Az egyének tényleg lehetőséget kapnak arra, hogy ellenőrizzék, mi történik a személyes adataikkal, különösen online környezetben hiszen ahogy tudják, a jelenlegi irányelv 1995-ös, ez még az internet korszaka előtt született tehát meg. Vissza kell adnunk az egyének, az emberek kezébe a saját adataik felett az ellenőrzés jogát, világossá kell tenni, hogy a személyes adatok tulajdonosai az adott személyek, és hogyha egy személy kiadja a saját személyes adatját, vagy felhasználják valakinek a személyes adatját, akkor tájékoztatni kell arról, hogy mit csinálnak az ő adatával. Transzparenciára vonatkozó szabályokra van szükség. Lehetővé kell tenni az egyének számára, hogy visszavegyék az adataikat. Itt van az adatok hordozhatósága, ami már a távközlési csomag kapcsán megvalósult a telefon számok hordozhatóságával kapcsolatban. Itt ugyanez lesz a helyzet. Az adatokat vissza lehet adni, vagy átadni egy másik cégnek, vagy az egyén megtagadhatja az adatának a kiadását mindent meg kell tenni az adatok biztonságának a garantálása érdekében, de ha mégis történik valami, akkor van egy általános kötelezettség, miszerint tájékoztatást kell adni az egyénnek arról, hogy az adataival kapcsolatban megsérültek a jogai, mondjuk elvesztek az adatai, és ezt nem lehet, hogy csak hetekkel később kapja meg ezt a tájékoztatást az egyén. Ezek a legfontosabb elemei, tehát a személyes adatokra vonatkozó reformjavaslatnak. A szabályozási környezetet áramvonalasítani akarjuk. Egy kontinens, egy szabály, egy ablakos rendszer az adatokkal kapcsolatos szabályozáshoz. Az adatok kezeléséért egy nemzeti hatóság lesz felelős, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és ez a nemzeti adatkezelő kezeli majd az egyéni panaszokat is, bárhol is legyen az a vállalat, amely kezeli az adatokat, vagy bármelyik országban is legyen, merült fel a, merüljön fel a probléma. A 2010-es közleményemben, amelynek tárgya az adatvédelem volt, megszületett a FOSZ jelentés, és biztos vagyok abban, hogy most, amikor önök előtt van a szabályozás tervezet, akkor ezzel is nagyon gyorsan megbírkoznak majd. Március 19-én szervezünk Washingtonban egy adatvédelemmel foglalkozó konferenciát. Úgy tudom, hogy néhányan el fognak menni Washingtonba, hogy részt vegyenek ezen a tanácskozáson. Fontos, hogy az USA kormányával és, és az ottani vállalatok képviselővel is megvitassuk az adatvédelmi kérdéseket. Itt most az Amerikai Egyesült Államokról beszélek. Tudják, hogy adatvédelemről szóló ernyő megállapodásról is tárgyalunk az USA-val és a LIBE koordinátorait tájékoztattam a közelmúltban arról, hogy hol is tartanak ezek a tárgyalások az EU-USA 2010-11 november végi csúcs találkozója után. A partnereinkkel, ha találkozom, mindig világossá teszem azt, hogy a személyes adatok védelme Európában nem egy ha kérdés, hanem ez egy kötelező tennivaló. A szerződés és az alapjogi karta is szól erről. Ezért kulcsfontosságú, hogy megegyezünk ne csak, nem csak az EU és az USA közötti adatcseréről, hanem az adatok védelméről is, hogy ez mind a két partner részéről megtörténjen. További tájékoztatást is fogok majd önöknek adni természetesen, ahogy előre haladnak a dolgok. A büntetőigazság szolgáltatás területén a tájékoztatásra szűrődő jog a büntető eljárások során már első olvasatban megkapta a jóváhagyást, nagyon fontos a polgáraink számára. Remélem, hogy hasonló eredményeket érünk majd el egy másik irányelvvel kapcsolatban is, ami a jogi tanácsadáshoz való hozzáférés jogával foglalkozik. Antonescu és Albres képviselők készítik a véleményt. Szerintem elég közel áll az álláspontunk. A bizottság, az Európai Bizottság helyesen ambicionálta azt, hogy a gyanúsítottak és vádlottak számára magas szintű eh, normákat határozza meg a jogaik védelmével kapcsolatban. A Dán igazságügy miniszter a közelmúltban, ugye itt járt az önök szakbizottságában, és ő említette az európai nyomozati parancsot, ami az Dán elnökség egyik prioritása lesz. Szerintem fontos, hogy alapvető jogok magas szintje és a hatékony nyomozás együtt valósuljanak meg, hogy egyensúly legyen a kettő között. Ezt szerintem ezt meg lehet valósítani, ebben biztos vagyok. A Dán elnökség alatt majd önök is nyilván tesznek erőfeszítést ennek érdekében. Tudom, hogy önök is megvitatták Romero López asszony és Párvanov asszony jelentését, amelynek tárgya minimum a bűncselekmények sértetjeinek minimális jogai. Itt biztosítani akarjuk, hogy minden sértelt az EU-ban, bárhol is legyenek, minimum jogokat érvényesíthessenek, hogy egyénként kezeljék őket, segítséget kapjanak, és megfelelő bánásmódban részesítsék őket rendkívül fontos ez a dosszié is, hiszen erősíteni akarjuk a kölcsönös bizalmat az európai igazság és jog térségében. Ez egy védel, védelmi intézkedésekről, kölcsönös elismerésről szól ez a jogszabály, és Romero López és Paranova asszonyoknak szeretnék gratulálni a jelentésükhez. Nagyon érdekes elemeket tartalmaz a jelentés, amely közül sokat én is támogatok. És köszönöm azt is, hogy itt szólnak a helyhatóságokról is, amikor a sértetek helyzetének a könnyítéséről beszélnek. Szerintem ez is egy nagyon fontos elem az áldozatok vagy a sértettek eljárási jogaival kapcsolatban idén nem fogok beterjeszteni jogalkotási javaslatot, mert szerintem fontos, hogy először a már tárgyalás alatt lévő javaslatok valósuljanak meg a gyakorlatban is. Tehát új javaslatokkal majd 2013-ban fogok előállni, ez egyébként is az Európai Polgárság éve lesz, és ebben az évben a parlament és a tanács el kell, hogy fogadják majd az általam beterjesztett, javas, tavalyi beterjesztett javaslat alapján mindezt. Mm, azért javasoltam ezt a Európai Polgárság évét, mert azt szeretnénk, hogyha az európai polgárok tisztában lennének azzal, hogy az európai polgárság nem egy üres koncepció, hanem kikényszeríthető, érvényesíthető jogok járnak az európai polgársággal. A dossziét minél előbb be fogom terjeszteni, hogy elő tudjuk készíteni ezt az évet. De nem szeretném, hogy 2013 úgy törne ránk, hogy hirtelen kellene mindent megcsinálni. Nem, már idén nagy sebességre, legnagyobb sebességre kell kapcsolnunk az előkészületek kapcsán hogy, és gondolnunk kell majd az önök 2014-es választási kampányára is. Szeretnénk, hogyha a polgárok részéről visszajelzések érkeznének az akadályokról, hogy milyen akadályokkal szembesülnek, amikor megpróbálják érvényesíteni a jogaikat és az európai polgársághoz fűződő jogokat. Szeretnék egyfajta agendát létrehozni a következő polgárságra vonatkozó jelentés kapcsán, hogy milyen, mit kell konkrétan is megvalósítanunk 2013-ban ebben a programban. Ha az európai polgárokról beszélünk, szeretnék, szeretném felhívni a figyelmet a, a romákra, az egyik legkiszolgáltatottabb csoportra. 2011. júniusában az európai állam és kormányfők a csúcs találkozón aláírták, valamennyien aláírták azt, hogy igenis folytatni fogják a munkát, nemzeti, tagállami kezdeményezéseket hoznak létre annak érdekében, hogy minél jobban lehessen integrálni a romákat a lakosságba. Köszönöm az önök munkáját. Ez kulcsfontosságú volt az egész folyamat számára. A járóka jelentésre szeretnék emlékeztetni a romák eh, inkluziójának új stratégiával kapcsolatban és a e, Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák Európai Keretét is e, meg e, létrehoztuk a lakhatás, az oktatás, összesen négy támogatási forma volt részese ennek a keretnek. A tagállamok most kidolgozzák a nemzeti stratégiáikat. A mai napig 22 nemzeti ilyen szakpolitikai dokumentumot kaptam meg, és hát nem így van, ha a tagállamok nem teljesítik a feladatot, majd reagálnak, az öt tagállam, amelyik még nem készít el a stratégiát, hivatalosan tájékoztatta az Európai Bizottságot arról, hogy ezt februárban meg fogják tenni. Ez pedig lehetővé teszi számomra, hogy 2012. áprilisában elkészítsem a jelentést az összes a 27 nemzeti cselekvési tervről. Még ezt megelőzően március 22-én szervezünk majd egy rendkívüli európai platformot a romák integrációja, befogadása számára, vagy ennek megkönnyítése érdekében. Remélem, hogy önök közül is majd minél többen részt vesznek ezen a nagyon fontos eseményen. Itt ül a rapportőr, és látom a testbeszédjéből, hogy mindenképpen ott lesz majd ezen a fontos rendezvényen. Ebben a kontextusban nagyon fontos a 2000 négyes szabad mozgás lehetővé tevő irányelv, hogyha ezt minden tagállam átülteti, ez azt is fogja jelenteni, hogy bármilyen háttérre rendelkező bármelyik polgárnak kötelezettségek mellett számos joga van. Emlékeznek rá, hogy én Franciaországgal mennyit küzdöttem ez ügyben. Franciaország felülvizsgálta a nemzeti jogszabályát, amelyet, amely hatályban van, de miközben küzdködtem Franciaországgal, láttam azt is, hogy a többi tagállam hogy viselkedik, és kiderült, hogy még több más tagállam sem ürtette át megfelelően a 2004-es irányelvet. Elindult tehát egy, hát amit mi párbeszédnek hívtunk, ez azt jelenti, hogy nyomást gyakoroltam a tagállamokra, hogy tegyék meg azt, amit jogilag kötelesek megtenni. És ha ezt nem tették meg, akkor elindítottam a kötelezettségszegés miatti eljárást, de hát a legtöbb tagállam ezután megfelelő lépéseket tett, ami jó. Hiszen nagyon fontos, hogy a szabad mozgásos fizető jog megvalósuljon. Persze kötelezettségek együtt járnak a jogokkal, mindig az, az éremnek mind a két oldalát szem előtt tartjuk. Biztosítani akarjuk azt is, hogy az EU intézmények példamutatóan járnak el az alapjogok területén. Tehát ne csak a tagállamoktól várjuk el ezt, hanem az intézményektől is. És ezért nagyon fontos az, hogy a jogalkotási folyamat során az alapjogi karta megvalósuljon. Van ez a híres cikk, az 51-es cikke a kartának, ami kimondja, hogy amikor alkalmazásra kerül, a, alkalmazni kell a kartát, amikor EU jogot, jogszabályokat alkot, és akkor is, amikor ezeket nemzeti szinten átültetik. Rá kell világítani külön arra, hogy mi az egyes intézmények szerepe a jogokkal kapcsolatban, amikor új jogalkotási javaslatok születnek meg. Ugye az Európai Bizottságnál van egy cseklistánk, az alapjogokra vonatkozó cseklistánk. Minden egyes jogi döntés vagy határozat megalkotásakor nem csak polgárokra, hanem gazdasági, pénzügyi kérdésekre vonatkozó jogszabály megalkotásakor is végig megyünk, hogy ezen a listán, hogy alapjogi szempontból minden rendben van-e. A bizottság március végén fogad majd el ezzel kapcsolatos jogszabályt, hogy a Lisszaboni szerződés lendületét megőrizzük. Tudom, hogy Flasikova Benova képviselő asszony készít majd egy jelentést erről a kérdésről a parlamentben. A programjainkról November 15-én a bizottság két javaslatot fogadott el egy igazságügyi program létrehozására, illetve polgárság, polgárok jogai 2014-2020 programra vonatkozóan, amely tartalmazza a politikai prioritásainkat. Leegyszerűsítettük a programokat, annak érdekében, hogy a hozzád, európai hozzáadott érték jobban kidomborodjon. 2014-2020 közötti időszak költségvetése 911 millió euró ezen a két területen, eh, folyóáron számolva, úgymond. Ez egyrészt sok pénz, másrészt nem sok pénz, hiszen eh, gondolom, hogy eh, önök majd gondoskodnak arról, hogy a tárgyalások során elköltsük majd megfelelően ezt a pénzt áldozatokat segítő csoport támogatunk majd ebből, a jövedelem különbségnők és férfiak között kell, hogy csökkenjen, az adatvédelmi jogszabályok megvalósulása, az életkor etnikai hovatartozás, vallás, faj, szexuális irányultság alapján történő diszkrimináció elleni küzdelem, ez néhány a célok között. Végül Magyarország. Tudom, hogy Magyarországra vonatkozóan lesz egy, Magyarország van lesz egy meghallgatás ma délután. Nem kívánok kitérni a részletekre, hiszen majd a meghallgatás során erre lesz lehetőségük. E, tudják, miután Barozzó elnök és jó magam e, tájékoztatást adtunk a plenáris ülésen, arról, hogy három hivatalos levelet küldtünk, kettőt az igazságügy területén, egyet pedig Olirén hatásköre, ez a terület ugye a jegybank kérdésköre, és egy 152-es számú levelet is elküldtem a bíróságokkal kapcsolatban, a bíróságok szervezete, illetve a legfelsőbb bíróság korábbi elnökének eh, a hivatalba való eltámolítása ügyek kapcsán, az új nemzeti eh, bírói hivatal felállításával kapcsolatos problémákról, és így tovább. Eh, Felgyorsít eljár, gyorsított eljárást indítottunk, tehát egy hónap áll Magyarország rendelkezésére, ami azt jelenti, hogy február 17-éig kell válaszolni a levelekre, és a válaszokat azután, tehát február 17-ig kell megküldeni a válaszokat. Nagyon konkrét tan alapos jogi elemzést végzünk majd, és meg vagyok győződve arról, hogy a magyar kormány válaszolni fog, és beszámol arról, hogy milyen reformokat kíván végrehajtani. Barózó elnök is tisztázta Orbán minisztereltökkel ezeket a kérdéseket január 24-i találkozójuk során. A hát dióhéjban röviden elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük szépen a elnök asszony és biztos asszony, hogy bemutatták az igazságügy területén az elkövetkezendő év munkaprogramját. Most pedig a képviselőket hallgatjuk meg. Az első körben a koordinátorok szólalhatnak fel, de hadd mondjam el, hogy egy lengyel köztelevízió van itt, akik szeretnének filmezni szeretnének néhány vágógépet készíteni a LIVE szakbizottság jelenlegi üléséről, és ezért meg kell kérdeznem a képviselőket, hogy kifogásolják-e ezt. Amennyiben nem, akkor engedélyt adunk a lengyel televíziónak, hogy néhány percig forgassanak. Ha nincs kifogás tehát, akkor megengedjük nekik, hogy bejöjjenek és filmezzenek. Jó? Rendben, ebben megállapodtunk akkor. Simon Buszutillal kezdjük. aki most a tévé előtt szerepelhet. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretném az alelnök asszonynak is megköszönni a prezentációját, a munkáját, és azt is, hogy a stokholmi programot amelyel kapcsolatban megállapodtunk, beindította. Engedjék meg, hogy Magyarországgal kezdjem, hiszen most Magyarország napja van a parlamentben. A néppárt teljes mértékben támogatja önt és az Európai Bizottságot minden fellépésében, amelyet Magyarországgal kapcsolatban tenni készülnek. Tudjuk természetesen, hogy a kormányzó párt Magyarországon a néppárt családjába tartozik, ezért ennél is inkább kívánjuk azt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy minden szabálynak megfelel ez az ország is. Figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy jogsértési eljárást indított három területen Magyarország ellen, és azt is tudomásul vesszük, hogy Magyarország miniszterelnöke, maga a miniszterelnök a plenáris ülésen, a mi plenáris ülésünkkel nyilvánosan kinyilatkoztatta azt, hogy amit Magyarországnak meg kell tennie annak érdekében, hogy a jogszabályai teljes mértékben megfeleljenek az Európai Uniós jogszabálynak, azt meg fogja tenni. Ezért nagyon várjuk azt, hogy a magyar kormány mit válaszol, hogy ezt alaposan olvassák, és hogy vegyük figyelembe a magyar ígéretet, mely szerint meg fognak felelni az Európai Uniós jogszabályoknak. Remélem, hogy ez a vita a megfelelő, kiegyensúlyozott és visszafogott perspektíván belül marad. Hogyha egy országnak nem sikerül megfelelni az európai jogszabályoknak, akkor van egy megfelelő eljárás erre, ami lehetővé teszi, hogy kötelezettségszegési eljárást indítsanak ellene, és ezt természetesen folytatnunk kell, ezt kell, ezt az utat, módot kell bejárnunk, ahelyett, hogy ö, politi- politikai lókupeckedésbe kezdjünk, illetve a médiát használjuk fel. Más ügyekre is most hadd térjek ki, amelyeket felvetett. Ahogy ön tegnap is a Wall Street Journal-ben nyilatkozta, tegnap volt a 20. évfordulója Maastrichti szerződésnek. Függetlenül attól, hogy az Euró projektet ez elkezdte, a Maastrichti szerződés jelentette az európai állampolgárság kezdetét is. Az állampolgársággal kapcsolatban szeretnék most néhány megjegyzést tenni. Tudjuk, hogy nagyon sokat tettek az európai állampolgársággal kapcsolatban az elmúlt húsz évben, de sajnálatos módon nagyon kevés tudatosságot sikerült az emberekben ébreszteni az európai állampolgársági jogaikkal kapcsolatban. Sőt, ezeket a jogokat új jogokkal egészítettük ki, és erről sem tudnak az emberek. Mi az ön véleménye azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet előmozdítani az állampolgárságot, az európai állampolgárok jogait az elkövetkezendő években? A következő év, 2013 az európai állampolgárság éve lesz, ezt is vegyük figyelembe, de vegyük figyelembe azt is, hogy nagyon sok uh, dolog fenyegeti ennek az állampolgárságnak az elmélyítését például nézzük meg a folyamatban lévő Schengeni vitát. Hát ha van bármi, ami az állampolgár barát dolog, dolgok közé tartozik, hát akkor ez nyilván a Schengeni szabad mozgás lehetővé tevő övezet. És most nézzük meg, hogy milyen támadások érik ezt. Vagy vegyük a vízumok példáját. Elvileg közös vízumpolitikánk kellene, hogy legyen, de számos harmadik ország még mindig diszkriminál bizonyos Európai Uniós tagállamok állampolgáraival szemben, vízumok tekintetében. És ennek is az állampolgárok elvárás csomagjának a részét kell, hogy képezze. Tehát, hogy amikor az útlevelüket látják, akkor ne csak az országuk neve, hanem az Európai Unió neve is szerepeljen ezen. Mi az ön jövőképe ezzel kapcsolatban? Köszönöm, most pedig Boszkurt asszony szót az SND részéről. Szeretném megköszönni a biztos asszonynak a bevezetőt. Várok egy kicsit. Gondolom, hogy nem ért flamandul, hollandul a biztos asszony. Rendben van, igen. Akkor folytatom. Sok kérdésem lesz, de ez azért van, mert ön nagyon sok fontos dologgal foglalkozik, és ezek közül az egyik valóban az adatvédelmi irányelv felülvizsgálata. Nagyon nagy figyelmet szentelünk ennek, rendkívül fontosnak tartjuk. Az első kérdésemre térnék rá ez pedig a sértettek jogaira vonatkozó csomag. Mindenek előtt nagyon fontos eh, az, hogy a parlament eh, nagyon egyértelműen eh, foglalkozzon a kiegészítés berekerülő nemi dimenzióval, vagy tényezővel. 2013-ban ugye ön új javaslatot kíván majd előterjeszteni. A kérdésem az, hogy az új javaslata kapcsán gondolkozik-e azon is, hogy a nemben alapuló erőszak alapot is beemelje majd az új javaslatába. A következő kérdésem a homoszexuálisok jogaira, van a melegek jogaira vonatkozik. Ön jogosan jelezte azt, hogy az alapjogi kartában ez egy nagyon, nagyon fontos, hogy ez is megvalósuljon. Ezzel egyetértek önnel. Hogyha e, megnézzük a munkavállalók szabad mozgását, most ezzel kapcsolatban ön, ön azt mondta, hogy hát e, elviekben a melegek jogait e, biztosítani kell. Hollandiában, Belgiumban házasodhatnak a melegek, tehát rendelkeznek ilyen jogokkal, de hogy ezt az alapjogi karta szabályozza-e, és a tagállamok ezeknek érvényt szereznek-e. Kíván-e ön újabb lépéseket tenni, hogy biztosítani lehessen azt, hogy javuljon a helyzet, ugyanis hát a jogok papíron léteznek, de biztosítani kell, hogy a melegek és meleg párok ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek, mint a heterók. A következő kérdésem a transgender témát illeti, ezt a WHO mentális betegségek listájáról töröltetni szeretnénk, tehát a transzexuális eh, emberek eh, nem tekintetők betegnek, az Európai Unióban is sok transzexuális ember él, és eh, az, hogy ez szerepel a listán, a WHO listán, ez azt jelenti, hogy bizonyos foglalkozásokat nem tölthetnek be ezek az emberek, tehát ez egy társadalmi kirekesztés. Kérdezem öntől, hogy kíván-e kezdeményezést tenni annak érdekében, hogy a WHO-nál kíván-e eljárni ez ügyben, tekintettel arra, hogy a parlament többsége ezt kéri. Azután az ötödik pont. Ez a horizontális antidiszkriminációs irányelvvel kapcsolatos. Ön azt mondta, hogy az új programban, amit ön majd javas, amit ön november 15-én javasolt, hogy ez a, ennek a programnak feltétlenül célja a diszkrimináció elleni küzdelem, az életkor miatti diszkrimináció elleni küzdelem. Ez nagyon jó, valóban, ez ellen küzdeni kell, de még a legjobb módja ennek mindig az az irányelv, amit most a frigiderben jegeltetnek, mikor várhatjuk, hogy előszedi ezt ismét a bizottság. Hatodik pont, ez a szélsőséges jogok kérdése. Elég sokat foglalkoztunk az elmúlt időszakban egy olyan jelentéssel, amiből kiderült, eh, hogy a szélső, a szélső jobb, bocsánat, tehát a szélső jobb nagyon megerősödött elsősorban Németországban, de eh, feltételezhetjük, hogy eh, Magyarországon és más országokban is erősödik a szélső jobb. A kérdésem, az alapjogok szempontjából fenyegetésnek tartja ezt és kíván, terveze valamilyen vizsgálódást, hogy megvizsgáljuk az Európai Unióban ezt jobban, ezt a tendenciát. Tulajdonképpen ezek lettek volna azok a kérdések, amelyekre várom a válaszát. Köszönöm. Sajnos a mikrofon nem volt bekapcsolva az elnök úrnál. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen biztos asszonynak is az átfogó áttekintést az alapjogok vonatkozásában és a polgárság vonatkozásában. Azt hiszem abban valamennyien egyetérthetünk, hogy különböző válságok időszakát érik. Itt van a pénzügyi válság, ez szociális és politikai válságot is okozott, és véleményem szerint sokkal problémásabb, sokkal félelemkeltőbb látni, hogyha az ember elmegy különböző országokban, hogy kialakul egy elveszett generáció fiatal emberek, akiknek nincsen reményük a munkahelyre. Egyáltalán nem bíznak már a politikai rendszerben, a politikai választott képviselőkben. Ez összefügg a polgársággal a bizalomhiány a polgárok körében még inkább veszélyes, mint a gazdasági válság. Azt gondolom, hogy az alapvet, alapjogok válsága is kialakulhat Európában. Nem felejthetjük el azt, hogy az Európai Unió nem csak egy piac tér, nem csak egy piac, hanem értékek egy uniója. A hitelességünk forog veszélyben és ön is elmítette, és én ezt elfogadom, vannak veszélyeztetett emberek Európában mindenek előtt a romák. Én úgy gondolom, hogy tényleg nagyobb bosszant bennünket, hogyha a válság idején Franciaországból kiatosítottak tömegeket. És látunk egy másik csoportot is a akiket nagyon érintett Magyarországon, megint csak térjünk vissza ezen szegény országhoz. Elmúlt év december 1-én törvény lépett hatályba, amely az hajléktalanokat, a leginkább kiszolgáltatott embereket kriminalizálja, egyszerűen azért, mert szegények. Ez véleményem szerint egy rendkívül cinikus megközelítés, és félelemkeltő, hogy merre tartunk hova tart az Európai Unió, és nagyon szeretném hallani, hogy ön egyértelmű, hogy hallott, szívesen hallottam volna, hogy egyértelműen állást foglal ön is, amikor ezt a jogot, ezt a törvényt elfogadták arról van szó, hogy egy emberek igencsak kiszolgáltatott csoportját érinti ez. Egy szemináriumon vettem részt tegnap, a hajléktalanságról beszéltünk Európában de mintegy 3 és 5 millió közötti ember van érintve Európában. Európai emberekről beszélünk, és nagyon helyes lenne, hogyha az Európai Bizottság ezt az ügyet komolyan venni, és legalább felmérni a helyzetet, feltérképezni a helyzetet, és egy cselekvési tervet készítene arra, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Hiszen persze sok minden összefügg, ez is összefügg az európai gazdaság és pénzügyi válsággal is. Ha szegény valaki, és hajléktalan, az nem bűnözés, az nem bűncselekmény. Vannak ilyen szegény emberek Magyarországon, a, a büntetést kell fizetniük, és bezárják őket, mert ennyi pénzük sosincs. Nem. És ön nem reagált erre mindeddig, és ez valahol összehasonlítható a romák helyzetével. Ugyanolyan súlyos ez a dolog a magyarországi helyzet. Egyébként ma délután még visszatérünk a magyarországi helyzetre, én is visszatérek erre, de egyértelmű hangot várok az Európai Bizottságtól, mindenek előtt öntől, Reding asszony. Bízunk abban, hogy ilyen alapvető kérdésekben kiáll és megvédi az értékeket. Megtette ezt korábban is. És nem elegendő a levélváltás ön és magyar kormány között. Ez egyelőre nem elég. Egyetért azzal biztos asszony, hogy hideg szél fúj Európában napjainkban. És nem az hidegről beszélek valójában, ami éppen most van, hanem ez a hideg szél katasztrófákhoz vezet, hogyha a hőmérséklet is hideg. Több mint 400 ember fagyott meg az Európai Unió tagállamében az elmúlt héten. Mit tegyünk ezzel? Ön mit akar tenni ezzel a helyzettel? És szeretnék visszatérni Magyarországra. Persze később délután még Magyarországról beszélünk, ön nem lesz jelen sajnos. Valamennyien tudjuk, hogy vannak tagjelölt országok, sosem lennének tagok az Európai Unióban. De láthatjuk, gyakorlatilag nincs, vannak pénzügyi és politikai kockázatok, és nagyon érdekelne az ön spontán reakciója erre a helyzetre, hiszen a mi bizalmunk a polgárok körében rendülhet meg. Ennek megvan a kockázata. Nem csak Svédországról beszélek, a saját tagalomról. Öt különböző országról beszélünk Európában, és a bizalom mindenhol hiányzik az Euró- Európában, és meg kell indokolni, hogy hogyan viselkedünk, mit teszünk. Meg kell indokolni azt, amit teszünk, és mi az, amit nem teszünk. Nagyra tartanám, hogyha őszintén kitérne a válaszában erre. Köszönöm, Albrecht úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, alelnök asszony, a rövid tájékoztatót. Sok minden elhangzott, már három témára koncentrálnék. Az első természetesen az, hogy üdvözöljük az adatvédelmi reformot, amit bemutatott. Azt gondolom, hogy számos pont az elmúlt évi jelentésből megvalósult, reagáltak erre, és úgy gondolom, hogy itt a parlamenti vitában és a tanácsal folyó vitában haladni tudunk. Természetesen szükség van arra, hogy vitát folytassunk a javaslatokkal kapcsolatban, ami megjelenne a rendeletben, és úgy gondolom, hogy a parlament és a tanács rövid időn belül el kell, hogy kezdjen tárgyalni, hogy megvalósuljanak ezek a jogok. Úgy gondolom, a második kérdés, a második pont, amit szerettem volna megemlíteni, és van egy kérdésem is, az igazságügyi együttműködésre vonatkozik. Ön elmondta, a minimális standardekről beszélünk, erről folyik a vita. Természetesen itt a szakbizottságban is beszéltünk erről. Antonescu asszony kér itt egy jelentést ezzel kapcsolatban szorosan együttműködünk, hogy egy közös álláspontot sikerüljen kialakítani a parlament részéről, és a tanácsel el tudjunk kezdeni tárgyalni. Remélem, hogy erre lesz lehetőség nem sokára, és remélem, hogy haladunk is ezzel majd a kérdésem az lenne. Mindenesetre köszönöm az Európai nyomozási parancsal kapcsolatban tett megjegyzéseit üdvözöljük, még egyszer mondom, de az európai elfogatási parancs is fontos téma, amely bekerülne a viták témái közé, hiszen önök is tudják, már mi kértük a parlament részéről, hogy ezt a témát kezeljük, és úgy gondolom, hogy folytathatnánk azzal, hogy váljunk aktívabbá ezen a területen. Az utolsó kérdés pedig, amely megint csak összefügg ezzel, az az Európai Parlament az, ENSZ, az UNHCR és az EU viszonyára vonatkozott. Természetesen végig kell gondolnunk, hogy az alapjogi bíráskodás hogyan alakul az európai szinten. Itt a kérdésem az, hogy mennyire kéne kitűzni célként, hogy az alapjogokat, alapjogi panaszokat az Európai Bíróság hogyan tudná kezelni, illetőleg hogyan tudjuk bevonni ebbe a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságot azt gondolom ezeket az irányelveket meg kéne fogalmazni, ami az, az alapjogok minimális standardjait illeti. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni a biztos asszonynak. Nagyon érdekes és átfogó javaslatokat hallottunk tőle, és beszámolt közelmúltbeli fontos eseményekről. A hozzászólásomban én az együttműködés területére szeretnék koncentrálni, és azon belül is konkrétan a bizottság nemzeti igazságügyi szervek működésével kapcsolatos terveinek, és itt most nem Magyarországra hivatkozom, hanem szélesebb kérben, szélesebb térben gondolkozva a nem kimondottan gazdasági érdekű kérdésekkel kellene foglalkoznunk. Itt van például a kiberbűnözés, az internetes bűnözés. Tudom, hogy a bizottság ezzel is átfogóbban foglalkozik. Még akkor is, hogy ha hozzám hasonlóan valaki hát elismeri azt, hogy különböző büntető igazságszolgáltatási rendszerek vannak a tagállamokban, ezt tiszteletben kell tartanunk, a nemzeti különbségeket, de azért bizonyos területeken azt hiszem teljesen helyén való az, hogy elvárjuk az Európai Unió tagállamaitól azt, hogy olyan normákat, sztenderdeket működtessenek, amik legalábbis összhangban vannak a nemzetközi joggal, nemzetközi egyezményekkel. Most egy pillanati konkrétumot is említenék, a mededék kérők felvétele, az velük való bánásmód. Már többször is felvetettem ezt a problémát. Mélységesen aggódom ugyanis miköz, mikor a Dublini rendszerről tárgyaltunk, Ugye a menedék kérelmeket tisztességes módon kell elbírálni, ebben egyetértettünk, de mégis elfogadjuk azt, hogy vannak olyan Európai Uniós tagállamok, amelyeket hát nemzetközi szinten nem tekinthetünk biztonságos helynek, ahol valaki biztonsággal folyamodhat menedékért. És ez egyszerűen elfogadhatatlan, nem akarok beavatkozni most a büntető igazságszolgáltatás bizonyos elemeiben, de hát ez egy fontos kérdés. És nem szeretnék szembesülni továbbiakban olyan helyzetekkel, biztos asszony, amikor mondjuk Németországban, vagy Nagy-Britanniában, vagy máshol lesznek olyan emberek, akik nem tudnak visszatérni más országokba emiatt a Dublini szabályok vagy szabványok miatt. Tehát amikor az igazságügyi rendszerekkel foglalkozunk, és a büntető igazságszolgáltatás területén az együttműködésről beszélünk, ez nem egy irányú utca. Együttműködésre mind a két irányba szükség van, és a nemzetközi közösség által minimum normáknak tekintett normákat mindenki be kell, hogy tartsa. Jó lenne, hogyha még a biztos asszonynal erről is váltatnánk szót. Köszönöm szent asszony. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm Reding asszony azt, amit elmondott. Nagyon fontos témákat érintett és valóban szerintem is 2012-re ez egy nagyon jó program, amiről a saját szakterületén beszámolt. Mi határozottan, eltökéleten támogatjuk önt. Néhány kérdés, ami nekem szívügye. Még egyszer Magyarország. egy Nagyon ellentmondásos vita folyt már a parlamentben, és ez folytatódik ma délután, és nem is lesz ennek vége, mert és mi persze, mint Európai Parlament, és ön, mint biztos, nem tett más, mint az EU jogot vizsgálja, megnézni, hogy mennyiben kompatibilisak a magyar jogszabályok ezzel. De itt valamilyen tudjuk, hogy itt erről mélyebb, mély, ennél mélyebb dologról van szó. A jogállam sérül súlyosan, az emberi jogok sérülnek súlyosan. Nagyon sok levelet eh, kaptam szervezetektől, például eh, homoszexuális, Magyarországon élő homoszexuális emberektől, akiknek nagyon súlyos aggájaik vannak például az új családi törvény kapcsán, amelyet már elfogadtak Magyarországon. Aggódnak például, hogy nem, nem mernek kimenni az utcára, mert eh, a rendőrök, akik elvileg az embereket kell, hogy, kellene, hogy védjék, lehet, hogy nem teszik ezt, nem támogatják, vagy védik őket, meg attól, hogy esetleg támadások érjék a melegeket. Ezt sokan elmondták nekem. A kérdés az, hogy az EU mit tehet ennek érdekében, hogy előre tudjunk lépni hogy történjen előre haladás a homoszexuálisokat ért hátrányos megkülönböztetések kapcsán. Azután itt van az adatvédelem reformja. Igen, nagyon örülök valóban annak, hogy itt sok minden előkerült, amit üdvözlünk, amit egy kicsit elhanyagoltunk az elmúlt években, és nagyon sok pozitív elem van abban, amiről ön beszámolt. Németországban egy vita folyik arról, hogy mi történjen a mm, magas szintű jogszabályainkkal akkor, hogyha minimum normákat határozunk meg, akkor mit kezdjünk az ennél magasabb szintű jogokkal? Erről nálunk Németországban egy nagy vita folyik. És feltennék egy konkrét kérdést is önnek a reformot kezdettől fogva miért nem terjesztették ki az EU intézményeire, hiszen emberek ezreit érinti ez. Tervez egy külön kezdeményezést erről, vagy vannak-e bizonyos indokok, amiket most nem említett meg? Ezt szeretném tudni. Egy harmadik kérdéskör a roma ügy. Tavaly decemberben Berlinben volt egy konferencia, 15 országból vettek ezen részt romák, akik folyamatosan ismételten arról beszéltek, hogy az általunk elfogadott stratégiák, hát, hogy is fogalmazzam, elég nehézkesen állnak fel, és most már tényleg, hogy ugye az EU foglalkozott ezzel a kérdéssel, de Röding asszony, azt kérdezném öntől, hogyha most meg elkészültek a nemzeti stratégiák, ezeket önök elemzik, és mégse történik semmi akkor mit, mit terveznek? Akkor az önvéleménye szerint mit kell tenni annak érdekében, hogy ki lehessen kényszeríteni a tagállamoktól azt, hogy tényleg aktívan lépjenek fel ez ügyben? És végül az legutolsó probléma, abból a német szövetségi tartományból jövök, ahol a, a híres e, e, náci cella működött, és gyilkosságokat követett el egész Németországban, ez a neonáci e, csoport. Természetesen a neofasizmus egész kérdésköre foglalkozott engem a szélső jobb kérdésköre. Ön szerint nem kellene valami kezdeményezést tenni? Talán az alapjogi ügynökséggel együtt, amelynek ezzel a kérdéssel határozottabban kellene foglalkozni. A szélső jobb előre törése nem csak az én hazámban, hanem általában Európában is meg kellene, hogy, áll, meg kellene, hogy állítsuk ezt. Köszönöm. Több felemelt kezet nem láttam. Ebben a körben, a koordinátori körben, az EFD részéről nem láttam jelentkezőt, úgyhogy ha megengedik, akkor először a biztos asszony válaszait hallgatjuk meg, és utána lesz egy második kör. Két percben a képviselők felszólhatnak, majd most a biztos asszony a szó. Szeretnék a tisztelt képviselőknek köszönetet mondani ezekért a rendkívül fontos kérdésekért. Sok kérdés érkezett Magyarországról. Az Európai Bizottság felléphet, hiszen illetve a, addig, ameddig az európai törvényeket érinti ez. Az Európai Bizottság a szerződések őrzője, a szerződéseken túl nem léphetünk fel. Láttuk, hogy mi jön tavaly. Láttuk, hogy mire számíthatunk még. Én magam is figyelmeztető levelet írtam a kormánynak, amelyet Clinton külügyminiszter asszony is idézett a saját levelében. Az a pont, ahol felléphetünk, az az a pont, amikor konkrét új törvények születnek meg, ezek az asztalra kerülnek, amelyek olyan törvények, amelyek az új alaptörvényből származnak. Hogyha ezek az új törvények megfelelnek, meg kell vizsgálnunk, hogy megfelelnek-e az Európai Uniós jogszabályoknak, és akkor léphetünk közbe, hogyha nem, hogyha ellentmondást találunk az új magyar jogszabályok és az Európai Uniós jogszabályok között. Nem léphetünk fel olyan nemzeti jogszabályokkal kapcsolatban, amelyeknek nincs az európai szerződéseken nyugvó alapja. Ez a probléma, és néhány kolléga ezt ki is mondta, hiszen lehet, hogy egy csatlakozó országban felléphetünk ilyen esetekben is, de amikor már egy ország az Európai Unió tagállamává vált, akkor bizonyos ügyekbe nem avatkozhatunk be, ez a törvény. És Simon Busuti a Wall Street Journalben megjelent cikkemet is idézte. Ebben menetrendet javasoltam egy intézményi reformra. Ezen menetrend során megvizsgálhatjuk, hogy hol vannak hiányzó láncszemek összehívhatunk egy gyűlést, amely megvizsgálja, hogy hogyan lehet ezeket a szakadékokat befedni, áthidalni, és egy politikaibb uniót hoznánk ezáltal létre, amely utána lehetővé tenni az Európai Bizottságnak, hogy ilyen kérdésekben fellépjen. Például, és ezzel Boszkurt asszony kérdésére is reagálok, az egyik olyan kérdés, amelyben nem léphetünk fel, ez a családjogi törvény. Tehát, amit most én az asztalra letettem, az megpróbálja ezt egy kicsit megkerülni, és megpróbál hidakat építeni a különböző tagállamok között. Ám de a családjogot nem változtathatjuk meg. Igaz, hogy 20 évvel az Európai Uniós állampolgárság létrejötte után, amely ugye a Maastrichti szerződéssel jött létre, nagyon kevésé tájékozottak az emberek a jogaikkal kapcsolatban. Éppen ezért tettük 2013-at az Európai Állampolgárság évévé, és ezért lesz ez az év ennyire fontos, mert akkor sok mindent tehetünk. Először is tájékoztathatunk a jogokról, másodszorban feltehetjük azt a kérdést, hogy az állampolgárok mit éreznek, hogyan érzik, hogyan valósulnak meg a jogaik a mindennapi életben. Úgyhogy kérem, segítsenek nekünk ebben az évben majd, hogy legyünk a lehető leghasznosabbak. Ebben a kontextusban benyújtottam például a konzuli védelemre vonatkozó új jogokra vonatkozó javaslatot. Nagyon örülnék, hogyha ez a szakbizottság is felvenni a napi rendjére ezt a munkát. A Lisszaboni szerződés alapján ezek az új jogaink már megvannak, és már gyakorlati módon is megvalósíthatjuk, ezért egy új irányelvet javasoltam. Kérem, segítsenek abban, hogy megvalósuljon ez az irányelv. A buszúti képviselő úr a Schengennel, a vízummal, különösen Schengennel kapcsolatos fenyegetésekre utalt. Igen, én is aggódom, ahogy sokan önök közül aggódom amiatt, hogy vannak olyan szabályok, amelyek nem kristálytiszták. És ezeket utána nem megfelelő módon használják fel politikai okokból. Ismét és ismét megtörténik ez. Kollégám Cecilia Malmström éppen ezért dolgozik azon, hogy világosabb szabályokat tudjon megfogalmazni, segítsenek neki. Az ő munkájával meg lehetne válaszolni ezeket a kérdéseket, de ugyanakkor sajnos vannak olyan tagállamok, amelyek ellenzik azt, hogy tisztább szabályok legyenek e tekintetben. Amikor az állampolgárok szabad mozgása került veszélybe a Schengeni válság kapcsán, mindig közbeléptem, és nagyon világosá tettem a minisztereknek azt, hogy nem fogom cselekvés nélkül nézni, amikor az állampolgárok ilyen alapvető jogait nem valósítják meg. Boszkult asszony egy sor kérdést tett fel. Nemi, nemekkel kapcsolatos kérdésekben. Az első kérdése a nőkre és az erőszakra vonatkozott. Na már most a sértettekre vonatkozó csomag az nemi szempontból semleges. Csak úgy, mint a védelmi határozatok. De nagyon jól tudjuk, hogy azok, akik így idézőjelben leginkább profitálni fognak ebből, tehát akiket egy védelmi határozat leginkább véd, azok a nők és a gyermekek lesznek. Mellesleg a gyermekek is nagyon veszélyeztetett tagjai a társadalmunknak. És tudom, hogy Jiménez asszony és a jelentéstevő vizsgálják azt, hogy kik a legveszélyeztetettebb sértettek, és nagyon nyitott vagyok az ő javaslataikra, hogy vitát folytassunk erről. Aztán a homoszexuálisok jogaira vonatkozó kérdés. Tudják, hogy ez az egész jogi kérdés, a mentesség nem csak nemi alapon, hanem életkor alapján, stb. stb. belekerült a megkülönböztetésről szóló irányelvbe a munkahelyi diszkriminációról szóló irányelvre be. Azonban a munkahelyen kívüli diszkriminációról szóló irányelvet elfogadását megakasztotta a tanács. És amikor azokban az országokban utazom, amelyek ezt megakadályozták, amikor az minisztereikkel találkozom, felvetem a kérdést, felhozom a kérdést. De eddig el kell mondanom, sajnos nem voltam sikeres nem tudtam ezt az akadályt lebontani. Továbbra is blokkolják ezt a másik, második irányelvet. Az 19. cikk irányelv, ez a híres irányelv, tehát még sehol sincs. De mit tettem menet közben? Hiszen családjoggal kapcsolatban nem léphetek fel a tagállamokban. Hol tudok fellépni? Hol tudok közbelépni? A szabad utazása, utazással, a szabad áramlással, kap, szabad mozgással kapcsolatos kérdésekben tudok fellépni. Ezért jogszabálytervezeteket nyújtottam be például. A nemzetközi házasságok és vállások kérdéskörében, vagy az öröklés kérdésében. Továbbá a dokumentumok szabad mozgásával kapcsolatban. És ezek mind nemi szempontból semleges dokumentumok, ami azt jelenti, hogy azok a jogok, amelyeket egy tagállam létrehozott, hogyha ezen jogok alapján az emberek élnek szabad mozgási jogukkal, akkor ezeket a jogokat tiszteletben kell tartani akkor is, hogyha másik tagállamba utaznak. Tudom, hogy segíteni fogok nekem ebben a munkában, ezekkel a jogszabálytervezetekkel kapcsolatban, hiszen meggyőződésem, hogy ezek nagyon fontosak. Itt van kompetenciánk ezeken a területeken. Aztán a szélsőséges pártok kérdésköre, vagy szélsőséges mozgalmak. nem csak Magyarországon, vagy Németországban, vagy Hollandiában látjuk őket, hanem sok másik országban is. És egyre erősebbekké válnak, ahogy növekednek a gazdasági problémák, hiszen az emberek félnek, és ezért szélsőséges álláspontokat fogadnak el, éppen azért, mert félnek. Ebben az esetben is úgy gondolom, hogy jó, hogy az Európai Parlament felemeli a hangját, és segít azoknak a kormányoknak is, amelyek saját alkotmányuk alapján jelen pillanatban is vitát folytatnak arról, hogy be kéne-e tiltani ezeket a mozgalmakat, vagy nem. És amikor látom például a németországi vitákat, akkor azt látom belőle, hogy nem annyira könnyű betiltani egy pártot, vagy egy mozgalmat az alkotmány alapján. Tehát nagyon komoly viták zajlanak. És úgy gondolom, hogy valóban fontos, hogy segítsünk abban, hogy a jogok kérdése is az asztalon maradjon ezekben a vitákban. És ezzel már is áttérhetek Wikström asszony kérdésére, aki az elveszett generációról, a válságokról, a bizalomvesztésről, a szélsőséges mozgalmakról beszélt. Tökéletesen igaza van sok más kollégához hasonlóan. Amikor az legutóbbi Euróbarométer eredményeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az évek során ugye folyamatosan mértük azt, hogy a nemzeti kormányokban mennyire bíznak az emberek, illetve az Európai Bizottságban mennyire bíznak például. Az európai átlag szintjén azt látjuk, hogy eléggé stabil volt ez a bizalom. Az Európai Bizottságban egy kicsit jobban bíznak mellesleg, mint a nemzeti kormányokban. Átlagban ez nem igaz minden tagállam esetében, de valami nagyon érdekes kezdődött el. Egy hanyatlás. Párhuzamosan csökken a bizalom ami politikai felelő, politikailag felelős embereinkben európai szinten, csak úgy, mint nemzeti szinten. És ez nagyon veszélyes. Veszélyes az intézmények számára és a demokráciánk számára is. Hiszen, hogyha a bizalom abban, hogy egy szavazás nyomán megbízlak téged bizonyos felelősségekkel, hát erről szól a demokrácia, tehát, hogyha ez a bizalmi kapcsolat megtörik, akkor nagyon komoly problémáink lesznek. És nagyon nehezen tudjuk majd folytatni a feladataink elvégzését megválasztott képviselőkként. Úgyhogy igen, ez is egy nagyon fontos téma lehetne, amit az Európai Parlament felvethetne, és átfogó vitát folytathatna erről. Annyira nyilvánvaló, nyilvánvaló, és nem csak ezek az apró dolgok merülnek fel, amikor az ember egy-egy országban utazik és emberekkel találkozik, hanem azt látjuk, hogy igen, rendkívül releváns és átlag európai szinten is megjelenik, nem csak egyes emberek szintjén. Aggasztó ez a fejlemény. Aztán a veszélyeztetett emberek, például a romák. teszünk-e eleget, vagy nem teszünk eleget. Nem, soha nem fogunk eleget tenni, mert csak annyit tehetünk, amennyi a mi kompetenciáinkban számunkra lehetséges. Ezért kérdeztem, vagy kértem, ott van a négy pillér. Minden nemzeti kormány feketén-fehéren mondja ki, a saját nemzeti cselekvési tervében, hogy mit fog csinálni, hogy mérhessük, hogy mi történik. Hogy történik-e valami. Hiszen nem maradhatunk az általánosságok mezején. A szabad mozgásra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban mindent megtettem, amit tudtam, hogy bíróság elé vigyem a tagállamokat. De ezek az irányelvek például nem fogad, foglalkoznak arra, vagy vonatkoznak arra, hogy a nemzeti jogszabályokban hogy jelenik meg a védelem, és azt hogyan hajtják végre. Az sajnos a nemzeti jog feladata, hogy megvizsgálják, hogy betartják-e ezeket a jogokat. És nagyon sok állampolgár nem tudja, hogy milyen jogai vannak. És itt térünk vissza ismét a 2013-as Európai Állampolgárság évére, hogy uh, tudniuk kell az embereknek erről. 27 cselekvési tervben remélhetőleg majd a plenárison el tudom magyarázni, hogy mit vállaltak a tagállamok. És a tagállamok vállalásai nyomán évről évre vissza tudunk térni arra, hogy elemezzük, hogy mi az, amit el is végeztek. A roma kérdést nem lehet 40 nap alatt megoldani. Ez hosszú távú befektetés kell, hogy legyen. Ezért hangsúlyoztam mindig azt, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekek járjanak iskolába, hiszen a következő generáció számára kell megoldani a problémát. Ez tehát továbbra is a napi rendünkön van. A 27 tagállami elemzéssel vissza fogok térni önökhöz, és elmondom, hogy mire jutottunk. A hajléktalanok kérdése és a szegények kriminalizálása. Én keresztény demokrata vagyok, és nagyon komoly problémáim vannak az ilyen törvényekkel. De ez az én személyes érvé, érzésem ezzel kapcsolatban. Van-e kompetenciánk, hogy beleszóljunk ezekbe a törvényekbe? A szociális ügyekkel foglalkozó biztossal el kell beszélgetnem, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e kompetenciánk. De mindazonáltal van valami, amit tehetek, és meg is teszek mégpedig szisztematikus módon minden tagállam esetében. Különösen azokban a tagállamokban, ahol vannak problémák, a bíróságokat kell megerősíteni, hogy legyen jogbiztonság, hogy az emberek elmehessenek a bíróságra, hogyha valami félresiklott. És a 258-as levél a magyar kormánynak éppen ezért kér információt, mert tudnunk kell, hogy legyen független bírósági rendszer, és egy jog a független bírósági eljárásra, mert ez az alapjogainkban le van fektetve, és nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon. Az egyének jogaival kapcsolatban. A ma délután a főigazgatóm lesz jelen a meghallgatáson, és ő bizonyára képes lesz ugyanolyan jól megválaszolni a kérdéseiket, mint ahogy én tenném. A magyar kormányjal nem volt levélváltásunk, hanem az első lépés történt meg, a bírósági eljárás felé. Ez nem csak egy levélcsere, hanem sokkal tovább léptünk el. Most vagy megváltoztatják a törvényt, vagy pedig bíróságra megyünk Luxemburgban. Egyetértek Albrecht úrral az adatvédelmi törvényel kapcsolatban, ez nagyon fontos. Meg kell vitatni az összes elemében, hiszen nagyon átfogó törvénytervezet, amely minden a politikai elemet lefed. Az igazságügyi együttműködés, és most ismét visszatérek számos kérdésre, amit felvetettek. Elengedhetetlen, hogy az igazságügyi együttműködésben az alapjogok, a minimum jogok mindenki számára meg legyenek határozva. Hogyha sok tagállam e fölött van, az jó, az nagyon jó, persze ide szeretnénk eljutni, de a minimum jogokat abszolút fontos elismertetni. Aztán a nyomozati parancsal kapcsolatban a Dán elnökséggel kell majd beszélni, de én is nagyon, én is tudok válaszolni a kérdésekre. A védelm, illetve letartóztatási parancs, ezzel kapcsolatban már a plenárison volt vita, és nagyon sok probléma merült fel, nem magával, a letartóztatási parancsal kapcsolatban, hanem ennek a végrehajtásával kapcsolatban, hiszen apró, jelentéktelen bűnügyekre is felhasználják bizonyos tagállamok, tehát visszaélnek vele. Nem tyúklopásra kell használni, hanem nagyon komoly nemzetközi bűnözés esetében. Ezzel kapcsolatban az összes min, igazságügyi miniszternek írtam levelet, hogy az európai letartóztatási parancsot úgy használják, ahogy azt kellene. És nem élnek vissza vele azáltal, hogy más bűncselekmények esetében is felhasználják, hiszen azzal tönkre, tönkre teszik az egészet. Most az ECHR csatlakozással kapcsolatban volt mandátumom a tárgyalásokra, ezeket le tudtuk zárni. Nagyon nehéz tárgyalásokról volt szó. Olyan tárgyalásokról, amelyekben megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy hogy lehet olyan rendszer, amikor az Luxemburgi Európai Bíróság és a Strasburgi Európai Bíróság kiegészítik egymást, ahelyett, hogy akadályoznák. Az emberi jogi egyezménnyel kapcsolatban tehát komoly előrelépésre jutottunk, most már csak ratifikálni kell. A probléma azonban az, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarják, hogy legyen egy, hogy csatlakozzunk ehhez. Bár nem egy ha, nem választási lehetőség, hogy csatlakozunk vagy nem, hanem a szerződés által rám ruházott mandátum alapján végig tárgyaltam ezt az egyezményt, tehát ez most már kötelesség, és mégis vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak tovább lépni. Nem akarják ratifikálni. Nagyon érdekes, hogy a miniszterek tanácsa, amelynek most Nagy-Britannia az elnöke, nem tudom, hogy Nagy-Britannia ki fogja használni azt, hogy a miniszterek tanácsának most éppen ők az elnökei. És hogy például reformot hajtanak végre a bíróságban nagyon sok helyen megakadtunk, és lehet, hogy, repi, hogy reformra van szükség. Nyitó, nyíltan a miniszterek tanácsa, az emberi jogi konvencióhoz kapcsolódó miniszterek tanácsa elnöksége elnökségét betöltő briteket felkértem arra, hogy lépjenek, és nagyon pozitívan reagáltak erre. Kirkhop és a Nemzeti Igazságügyi Együttműködés igen, vannak nemzeti különbségek, és nem, nem tudjuk megváltoztatni a nemzeti rendszereket. A nemzeti rendszerek a nemzeti államok hatáskörébe tartoznak. Én egy dolgot tehetek, vagy próbálhatok megtenni, hogy a határokon átnyúló aspektusokban minimum szabályokat határozunk meg, illetve hidakat verünk a nemzeti rendszerek közé, között. Az összes tagállamunk megfelel-e a nemzetközi jog normáinak? Hát, tisztelt Körkopúr, a nemzeti bíróságok megadták a választ erre a kérdésre, mégpedig egy világos nemmel kiadatás ezért nem működik bizonyos tagállamokban. Bizonyára Görögországról gondol, Görögországra gondol. Szakértőink, azaz főigazgatóságom szakértői már Görögországban vannak, megpróbálnak segíteni a görög igazságügyi rendszer megreformálásában. Ez nem úgy működik, ahogy kéne neki, és ez jogbizonytalansághoz vezet. Szeretnénk a görög kormánynak segíteni abban, hogy ezt a reformot a polgári igazságszolgáltatásban végrehajtsák, de más elemekben is, annak érdekében, hogy a rendszerbe vetett bizalom, amire nagyon nagy szükség van minden tagállamban, ismét megvalósuljon. És igen, általánosságban vannak aggodalmaink azzal kapcsolatban, hogy a menedék rendelkezések hogy működnek, hogy a Dublin hogy működik, hogy alkalmazzák. És Cecilia Malmström kollégám dolgozik is ennek a reformján. Nagyon frusztrált, és egyáltalán nincs könnyű dolga a reformal. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha a szakbizottság tudna neki segíteni abban, hogy előre tudjon lépni. Ernst asszony, és a kérdés Magyarországra vonatkozóan, a családjoggal kapcsolatban már reagáltam az erre vonatkozó kérdésre, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk a hidakat felépíteni annak érdekében, hogy a közösen megállapodott jogok megvalósuljanak. Bizonyára látják, hogy minden alkalommal, amikor jelentős diszkriminációra került sor, például a parádé betiszte, betiltása, akkor felszólaltam. Nem csak Magyarország esetében, hanem más tagállamok esetében is. Hogy szépen lassan eljusson az információ, az üzenet, a diszkrimináció nem elfogadható az európai értékek értelmében. Adatvédelem. A német kérdés. Hát, amikor elemeztem az adatvédelmi szabályokat a különböző tagállamokban, akkor a legjobb tagállamok inspiráltak. A legjobb szabályokat és eljárásokat emeltem ki, és ezeket egy általános európai szabályba építettem be, amelyek vonatkoznak a többiekre is. Ez azt jelenti végül, hogy a nagyon határozott német szabályokból lesznek majd az európai szabályok. És szerintem ez az előremutató út, hogy a legmagasabb szintről induljunk ki. És biztos vagyok benne, hogy ez a parlament segíteni fog nekem az elkövetkezendő vitákban is, hogy ezt a nagyon magas szintet tartsuk. Köszönöm szépen, biztos azt, hogy mind, ma délelőtt már elmondtam, hát nagyon kemény napi rendünk volt a mai napra. 12.30-ra koordinátorok ülése van, és kettőkor már kezdődik a meghallgatás a magyar helyzettel kapcsolatban. Számos vendég lesz. Négy és fél órában kérem önöket, kérjék meg hogy figyeljenek az időre, megkezdődik a második forduló. Még egyszer azt kérem önöktől, tíz percünk van, és meg kell oldani ezt a problémát. Reding asszony még válaszolni is fog egy következő fordulóban. Megkezdődik a második fordulója a kérdéseknek, de még egyszer próbálják korlátozni két percre a hozzászólásuk. Álvaro úr a következő. Gál, Gálasszony. Elnézést kérek, Gálasszony. Mindösszesen annyit szeretnék hozzászólni, hogy nagyon komoly témákat vetettek fel, teljesen egyetértek biztos asszony önnel abban, hogy a bizottság a szerződések őre és biztos vagyok abban, hogy önök megfelelően végzik a munkájukat. És ez a dolguk is, ez nem lehet kérdés. Amivel szeretnék hozzászólni, az a plegykákat illeti. Wikström asszony, el kell, hogy mondjam önnek, hogy éppen ellenkezőleg azzal, amit ön mondott önnek, tudnia kell, hogy számos helyet nyitottak meg hajléktalanok számára 600 ilyen védett helyet biztosítottak, és van egy külön kormány megbízott, amely ezzel a témával foglalkozik, és egy kormányprogram is létrejött a civil szervezetekkel való együttműködésben, amit egyébként a szociális ügyekért felelős minisztérium finanszírozol, és azt is tudni kell, hogy van egy új Elnézést kérek, Gál asszony. És minden, és nagyon megbüntetünk minden nemű. A, én értem, hogy igyekszik helyrehozni, de a biztos az, hogy megtették fel a kérdést. Ön két percet kap. Igen, két percben reagálok olyan témára, amely hihetetlen, hogy itt ezt hallanom kell. Nem tudom megérteni azt, hogy emberek beszélnek olyan témákról, majd visszatérek a biztos asszonyra is, és nem nézik meg a tényeket közben. És nagyon súlyos vádakat vetnek fel, annélkül, hogy a tényeket ismernék. Igen, ezért megyünk a bizottsághoz. Az Európai Unióban kellenek testületek, amelyek megnézik a tényeket, és különböző jogokat jogrendszereket, törvényeket vizsgálnak meg, és megnézik, hogy mi is történik valójában. Igazából Alvaro úrnak szerettem volna szót adni, de Wikström asszony, ez egy rendkívül fontos napirendi pont. Nem Gál jöttem, hogy vitatkozzak, párbeszédet akarok a biztos asszonynal. Arra várok, hogy bár folytassunk, de ilyen módon nem fogadom el, hogy meg a, hogy megtámadjanak. Igenis. 400 445 eurós büntetést vetnek ki ezekre az emberekre, a hajléktalanokra. Igenis, az Orbán kormány ezt csinálja. Igen, ez egy hozzászólás volt. Alvaro úr. Azt hiszem most ráérezhetünk arra, hogy mi vár ránk délután. Örülünk, hogy végre történik valami itt a körünkben. Nyolc éve vagyok ebben a szakbizottságban, és igazából nagyon gyenge dolognak tartom, hogy a képviselők 10%-a van jelen, hogyha a biztos asszony aktuális és nem jelentéktelen dosszékről vitatkozik velünk. Ez egy gyenge dolog, azt kell, hogy mondjam. Beleértem a saját frakciónkat is, minden frakció vizsgálja meg magát. De nézzük a két perces időt. Három rövid téma. Adatvédelem Magyarország szélsőségek. Látom az adatvédelmi rendeletnél, hogy mit akarnak elérni, tudom, hogy mekkora munkát végeztek emiatt. Én magam is két éve civil szervezetek kell folytatok párbeszédeket a kiegészítéssel, a módosítással kapcsolatban, mely pontokat lehetne kezelni, ahol figyelnünk kell az adatvédelmi rendelet esetében ahol érdekes aspektusok is vannak. Persze, hogy ne az süljön ki belőle, hogy azt mondjuk, hogy az ellenkezője a jól megvalósított dolgoknak, azt, hogy jól akartuk marad belőle. Nagyon, nagyon sok definíció nyitva van, még parlamenti szempontból nagyon nehéz ezt kezelni, így ugye a rendelet 80%-át meghatalmazáson alapuló jogszabályokkal lehet módosítani, stb. Úgy gondolom, hogy ügyelni kell arra, hogy a, egy lakosságnak a védelmi elvárásai ne nehezítsék meg túlságosan, vagy ne okozzanak túlságos bürokráciát az másik oldalon. Persze látom azt is, hogy igyekeztek ezt a témát is kezelni, például vállalatok esetében 250 munkatárstól kezdődik a kötelezettség. Azt is meg kell nézni, hogy hogy a, esetleg, amit már megneveznek a preambulumban, azt ne kelljen megismételni később magában a rendeletben. Jó lett volna egyébként, hogyha több időt tudunk erre szánni, éppen ha már ilyen kevesen vagyunk jelen. De abban bízhat ön is, hogy a következő hetekben visszatérünk a témára. Nagyon rövid, tudom, nagyon kevés időm van, más kollégák is hozzászólnak. Magyarország ma délután szóba kerül, de el kell, hogy mondjam, hasonló aggájaim vannak, mint önnek. Én még egyértelműben is tudok fogalmazni, és jó lenne, hogyha a parlament a 7.1-es szerinti eljárást meg tudná indítani. Nem lehet, hogy nem, enged, nem teszünk lehetővé egy, egy vizsgálatot arra, hogy sérültek a alapjogok. És elnök úr, a szociáldemokraták közül senki sincs jelen, az ön kivételével mondom és a meghallgatás végén is, amikor a szociáldemokraták úgy döntenek, hogy a seven one szerinti eljárás nem indtják be, akkor magyar polgárok ki, ki, azt fogják énekelni, ami Németországban ismert mert kiárult el bennünket a szociáldemokraták és most itt a bizottsággal együttműködve szeretnék tovább menni, mert Martin Schulz urat meg tudtam győzni arról, hogy egy új alelnöki posztot hozzon létre. Számomra fontos volt a szélsőségek veszélye, ez vonatkozik a görög anarchistákra, akik levélbombákat küldenek a polgármesternek, de vonatkozik a fasisztákra, a szélső jobbokra, legyen ez Magyarország, Hollandia, Finnország, Németország. Ezeket mind érintve vannak, és nagyon rövid az idő, most be is fejezem ezt a rövid bevezetést. Köszönöm, Álvaro. Feljegyeztük, mit ért fel, és teljesen igaza van abban, amit mondott. Igenis kötelezettsége a Libe bizottságnak, hogy mindent elkövessünk, hogy Ugye ön mondta, 10% lenne, 6 ember, 60-an vagyunk, de 20 vagyunk, ez nem igaz egészen, amit mondod, de ez sem elég persze, ezt nem állítom. És remélem, hogy tisztességes jelenléttel számolhatunk majd a jövőben. Délután a magyar helyzet kapcsán lesz egy meghallgatás, és ott nagy jelentőség van, hogy sokan jelen legyenek, és a szociáldemokraták közül is. Köszönöm, én két pontra utalnék, és egy megjegyzésem lenne. Az első a romákkal kapcsolatban. Emlékeztetünk arra, hogy ön is milyen élénken reagált a 2010-es franciaországi nyári eseményekre. Franciaország a jogszabályait azóta megváltoztatta, hogy az szabad mozgásra vonatkozó irányelvet megfog, megfelelően alkalmazzuk. Tehát jól reagáltunk. De azért azt, ezt is el szeretném mondani, hogy 2011-ben még több bolgár és román romát utasítottak ki, tehát Franciaországból a rossz gyakorlat folytatódik. Az Európai Bizottságnak szerintem érdemes lenne a nemzeti cselekvési terveket rendszeresen felülvizsgálnia, és nyilvánosan. Még nem sikerült mindent elérni és még minden célt sem tudtunk elérni. Önök sem. Hogyha komolyak akarunk lenni ezekkel a romákkal kapcsolatos cselekvési tervekkel, akkor oda kell figyelni azokra az országokra, amelyek átmeneti intézkedéseket hoztak a munkaerőpiaci hozzáféréssel kapcsolatban, és határozottan fellépni ellenük, hiszen a felbecsülhetetlen méretű problémákat okoznak ezzel, ezen emberek számára. Tehát ezen témával kapcsolatban nagyon élénken kell dolgozniuk. A második csoport, ügycsoport, az a parlamentet is illeti. Meg kell vizsgálni azt, hogy mely tagállamokban van jelentős előrehaladás az a letelepítéssel kapcsolatban, um, illetve a terrorista cselekvények gyanúsítottjaival kapcsolatban. A FAVA jelentéssel kapcsolatban egy nyomonkövetési jelentést kéne írni, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, és a parlamenttel együttműködik a e témában. Szeretném tudni azt, hogy az önök munkaprogramjában a jelenlegi évre vonatkoznak milyen intézkedés kezdeményezéseket kívánnak végrehajtani, hogy a FAVA jelentés óta a különböző áldozatok, újságírók és jogászok nyomására milyen új kezdeményezéseket próbál a bizottság a nem megfelelő alkalmazás, illetve a fennmaradó hiányosságok pótlására Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy nem leszek kellemetlen támadások áldozata, amiatt, amit most mondani fogok. Amit Álvaro kollégám mondott, az nagyon is egy tartalmas megjegyzés volt, nagyon fontos lesz a délutáni meghallgatás is, és a most délelőtti megbeszélésen köszönöm a biztos asszonynak, hogy itt volt a szervezett bűnözés elleni küzdelem kapcsán. Én voltam a készítője egy jelentésnek, és múlt héten folytattunk megbeszéléseket ezzel kapcsolatban. Három kérdést szeretnék feltenni. A LIBE szakbizottságban hét tagállam javaslatáról is folyik a vita. Az Európai Nyomozati Parancsra vonatkozó javaslatot vitatjuk meg. És az igazságügyi együttműködés nagyon fontos kérdés ezen a területen. De van egy-két dolog, ahol pontosabb, jobb értékelésre lenne szükség. Kérdezem, hogy a bizottság továbbra is kitart-e a saját javaslata mellett? Szükség lenne egy hatástanulmányra egy ilyen messzire mutató javaslat kapcsán, egyáltalán terveznek-e ilyet. A következő kérdésem, 2012-ben és az ezt követő években terveze valamit a bizottság a szervezett eh, bűnözés, a korrupció, a pénzmosás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében. Ma a Ljubljanában elfogtak egy, eh, egy bérgyilkost, aki a Kóza Nostra tagja például, tehát nagyon szükséges lenne egy ilyen fellépés. És végül az utolsó kérdésem, a biztos asszony tulajdonképpen már válaszolt is erre. Itt van a hetes cikk, az alapjogok megsértése esetében lehet eljárást nyitani ez alapján Magyarország ellen, de hát ez nem csak Magyarországban eh, van jelen az idegen gyűlölet, eh, szélsőségek, és eh, kérdezem, hogy idegen gyűlölő észrevételek miatt, megjegyzések miatt még senkit nem ítéltek el. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm eh, alelnök eh, asszony, köszönöm azt is, eh, hogy ilyen elkötelezetten kiáll fontos kérdések mellett. A, arra szeretnék rákérdezni, ugye 40 millió ember él Európában, és az Európai Parlament elkészített az Európai Roma Cselekvési Tervet, de hát nem csak a romákról van szó Európában, hanem nagyon sok kiszolgáltatott csoportról beszélünk, amikor az európai polgárság éve küszöbön áll, akkor ezeknek az embereknek a jogairól, kötelezettségreiről is beszélnünk kell, mert ezek nagyon fontos kérdések ő nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a szabad mozgás kérdéskörét sikerült e, egyértelműbbé tenni, és e, a mikroregionális cselekvési terv segítségével sok munkahelyet e, tudtunk teremteni a legszegényebbek számára. Kérdezem, hogy ennek a legkiszolgáltatottabb 40 millió embernek a helyzetét hogyan lehetne tovább javítani? Ugye sokan manipulálják a a szélsőségek kapcsán az európai polgárokat, és nagy etnikai feszültségeket kreálnak valótlan állításokkal. Rendkívül fontos valóban fellépni a szélsőségek ellen, de ez úgy történhetne meg, hogyha állást teremtünk ezeknek az embereknek, hogyha hallathatják a hangukat, engedjük meg, hogy a romák és a szegények kezdetől fogva a saját maguk is fellépjenek, hogy ők vegye, hajtsák végre a projekteket projekteket, és aztán a projektek nyomon követése nagyon fontos, és akkor jobban megértjük az egész helyzetet. A médiának nagyon fontos a szerepe abban, hogy objektívan tudósítsanak, és ne mm, csak a különböző politikailag motivált ezt eszméből próbáljuk meg levonni a történelmi konzekvenciákat, hanem gondoskodjunk arról is, hogy azok az emberek, akikről beszélünk, saját maguk is aktívak lehessenek. Ön például most megvizsgálhatná azt, hogy milyen fellépés történik a szélsőségekkel szemben. A magyar kormány egy törvényt fogadott el erről, ami nagyon jó törvény. Magyarországon a cigány ellenes eh, kinyilvánulások, megnyilvánulások megszűntek akkor, amikor néhány hónap ezelőtt Orbán elfogadtatta a eh, roma stratégiát, és betiltotta azt, hogy egyenruhában masírozhassanak emberek az utcákon. Ez példamutató Európának. Köszönöm, Intfeld asszony, két percben. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Az ALDE kérésére jövő héten Salzburgban a plenárison megvitatunk majd egy kérdést, aminek az ügyében én számos levelet váltottam az ön kabinetjével. Amerikai törvényeket alkalmaznak itt Európában, és ezek az amerikai törvények felülírják az európai jogszabályokat az adatvédelem területén. Az ön válasza eddig az volt, hogy hát igen, ez tényleg így van, de nem tudunk beavatkozni. Remélem, hogy jövő héten beszéltünk arról, hogy az Európai Bizottság hogyan léphetne fel aktívabban, hogyan tudná garantálni azt, hogy Európában csak európai jogszabályokat alkalmaznak, és nem harmadik országok jog, jogát. A következő kérdésem amikor itt melegek házasságáról beszélünk, ön azt mondta, hogy az Európai Bizottságnak nincs hatásköre családjogi kérdésekben. Ez igaz. De a bizottság azért van, amiben részt vesz a családjog területén, van az Alliance of Families kezdeményezés, erre példa, tehát nem tudom, hogy ez a kör négyszögesítését olyan oldja fel. Szárius Volszki képviselő kettő percben. Köszönöm szépen. A Wilderspárt Hollandiában xenofób, és egy internetes portált nyitott, amely arra bátorítja az embereket, hogy számoljanak be olyan esetekről, amelyek olyan esetekről, amelyeket nem kedvelnek, amelyek kedvezőtlenek, és kelet-európai polgárok okozzák őket. A következő kérdésem merül fel ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság tervezi, hogy lép -e ebben az ügyben. Ami Hollandiában éppen történik, az igenis alapjogokat sért, és az Európai Unió alapvető érdek, értékeit sérti meg. Mintegy 200 ezer munkavállaló ból egy százalék, tehát a külföldi munkavállalóból egy százalék munkanélküli és ezért meg kéne nézni. Igazából a lengyel munkások ö, ö, azt kérdezik, miért bélyegzik meg őket, szinte mint a... a vannak problémáim a magyarországi politikával kapcsolatban, és hallottuk is, milyen válasz születtek, mert emlékszünk, akkor mind olyan volt, mint Enver Hodzsa esetében, de komoly problémáim voltak, hogyha Belgiumban betiltanak politikai pártokat, vagy ilyen veszélye merül fel a kérdésnek Németországban is. És az egyik legabszurdabb dolog, ami most történik a Franciaországban, hogy azt mondták, hogy a, a, török jog természetesen továbbra is azt mondja, hogy ez nem volt tömeggyilkosság, nem volt genocidium és nem történik megfelelő fellépés ezzel kapcsolatban. Az EU az államilag szervezett erőszakot 2006-ban miért nem ítélte el az EU, amikor 1956-os felkelést ünnepelték az emberek, és a rendőrség fellépett velük szemben. Mi az a szélsőségeség? Ezt a szélsőséget olyan politikusokra kéne alkalmazni ezt a fogalmat, amelyek minden országban jelen vannak, és a szabad vélemény nyilvánítást akarják betiltani. Az emberek meg kéne nézniük, hogy hogyan vezetik be az alapjogi kartát, hogyan hajtják végre a lengyel és a brit kormány opt-outokat kötött ki. Dafur az AFKO-ban elkezdte vizsgálni a kérdést, és arra következtetése jutott, hogy ezek az opt -ok nem érnek semmit tulajdonképpen. Az Egyesült Királyság és a lengyel kormány becsapja az embereket, ha azt mondják, hogy opt van lehetőség, vagy igazából nem tudnak élni a lehetőséggel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bronx úr. Most pedig Reding asszony köszönjük szépen, hogy milyen türelmes volt, hogy eljött, és látjuk, hogy milyen kevés idő jutott erre a vitára. Kérjük, hogy lehető legrövidebben válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Két percem van. Mint mondtuk, délután vitára kerül sor Magyarországgal kapcsolatban, és a parlament kialakíthatja a véleményét, és hogyha a hetedik cikk szerinti eljárást akar, akkor a parlament dönthet erről, hiszen neki van lehetősége ezzel kapcsolatban az adatvédelem. Ez az, amivel kezdtünk ma a vita során, és most nem akarok újra a részletekbe belemenni. Sok mindent lehet erről még tárgyalni, sok mindent meg lehet vitatni és elemezni kell. Nyilvánvaló, hogy nagyon alaposan kell elvégezni ezt a munkát, amit most elkezdünk már beszéltem a szabad mozgásról, a roma kérdésről is beszéltem, és cselekvési terv, nemzeti cselekvési tervekről beszélünk, ezek alapján fogjuk megvitatni a tényleges helyzetet. És egy kérdés, amire még nem válaszoltam, a fára jelentés és a CIA Cecilia Manström kollégámmal együtt politikai nyomást gyakorlunk a tagállamokra, hogy tisztázzanak bizonyos kérdéseket. Egyes tagállamok elbújnak titkos szolgálati dokumentumok mögé, hogy ilyen információkat ne adjanak ki, ami pedig a képzést illeti, ez teljesen világos. Végre kell, itt cselekvésre van szükség szükség. Önkormányzatokról beszél, önkormányzati emberekről van szó, több százer ember, 600 ember, akit képezni kell bíróságokon. Mi ez? Az euró. Az ügyészek, igen, az ügyészek képzése is fontos a pénzmosás kérdésében, Ilyen kérdések természetesen fontosak, és új jogalkotási döntésekre van szükség, új javaslatokat kell létrehozni, ami a meghatározást illeti, és a minimális büntetéseket, a Patriot Act. Itt azt hiszem ez a napirendre kerül természetesen, és tudjuk, hogy ez nemzetközi jogi kérdés, azon a véleményen vagyunk ebben, hogy európai jogot kell alkalmazni Európában, és hogyha kérdések merülnek fel ad információ kiadásával kapcsolatban, akkor bizonyos kérdéseket meg kell vizsgálni ami pedig Hollandiában a külföldi munkavállalók diszkriminációját illeti. Igenis <clears throat> közösen lépünk fel egy kollégámmal a holland kormányból. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az utolsó pillanatig dolgoztunk. Köszönjük szépen a tolmácsoknak a nagyvonalú hozzáállást, hogy több időt szálltak erre. Most pedig azonnal folytatjuk a koordinátorok ülésével. Nincs időnk. Thank you,